Friends, we start uh, this second part of... Kedves kollégák, kezdjük a ülésünk második részét. Az EGF levelekről fogunk szavazni, a globalizációs alapról tehát. levélformájában megfogalmazott vélemények elfogadása az egyik Galicia Wearing Apparel, Apparel eh, Spanyolország eh, részéről, galiciai ruhaipari vállalkozások első bekezdés mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva, 29-en szavaztak ellene, pontosan ahogy tervezték. GUA NGL javaslatai a 3A bekezdéshez mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az ALDA 3B-re javaslat egy új bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és a GUE-NGL egy új 3C bekezdést javasolt mellette, ellene tartózkodás elutasítva. És akkor a módosított levélről is szavazunk mellette, ellene. Ja, elektronikusan szavazunk, akkor megnyitom a szavazást. Elfogadtuk 40 szavazattal és egy ellenszavazattal. Akkor most következik az EGAA kérelem az Ericsson ügyben. Ez egy svéd javaslat mellette. A levélről szavazunk, és ezt elektronikusan tesszük meg, úgyhogy kérem, szavazzanak. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Negyvelen voltak mellette, egy személy ellene. És ennyi. Akkor ezzel rátérhetünk Talán itt több időnk maradna, marad a nyolcas napi rendi pontra. Sok szeretettel köszöntjük Tyson asszonyt. Örülünk, hogy itt van. És be fogja mutatni nekünk az Európai bizottság javaslatát az átlátható és tervezhető munkakörülményekkel kapcsolatban, és meg fogom nyitni utána a lehetőséget a kollégák előtt, hogy kérdéseket tegyenek fel, de most először is megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves parlamenti képviselő, köszönöm szépen a meghívást. hogy részt vesznek önök is ezen a párbeszéden, amely az átlátható és előrelátható munkakörülményekről szól. Ez a szociális jogok egyik alapillérének egyik fontos pontja. A, az új típusú foglalkoztatási módok is ide tartoznak. Ne felejtsük el az európai szociális pilléről elfogadott jelentést, Rodriguez asszony jelentését, és a munkakörülményekről és a prekárius munkavállalásról szóló Stirigiotis jelentésre gondolok. Mind a kettő arra utal, hogy a munkakörülményekre Európai Uniós szinten reflektáljunk. A munkavállalók védelme és a munkakörülmények javítása az európai projekt számára kulcsfontosságú téma. A szociális dimenzió a belső piac elmélyítésével párhuzamosan alakult, és az üzleti világ számára megfelelő körülményeket akartuk biztosítani, de a munkavállalók számára is javítani a munkakörülményeket, és itt az ideje, hogy újabb lépést tegyünk ezen a területen. A mi javaslatunk a meglévő szabályokat modernizálja a munkakörülmények terén, Biztosítani kívánjuk ennek során azt, hogy minden munkavállaló, azok is, akik atipikus munka szerződéssel rendelkeznek, világosabb, átláthatóbb körülmények vonatkozzanak rájuk. Ez a javaslat ennek ebben szerepel az a kötelezettség, hogy minden munkavállalót tájékoztassanak az írásos tájékoztatási kötelezettségről szóló irányelv eh, keretében a eh, munkaszerződésének eh, a feltételeiről. És nagyon fontos, hogy minden munkavállaló az alapjogokat élvezhesse, ez egy minimum igazságos munkakörülményi szintet kíván biztosítani Európai Unió szerte minden munkavállalói szerződés típusra. Ez a javaslat nem áll az új típusú munkavállalás és az innováció útjában. Nyilván ez az innovációt ösztönzi. A lényege ennek a javaslatnak, hogy egy olyan keretet hozzon létre, amelyben az új munkatípusok, munkavállalási típusok továbbfejlődhetnek, miközben megfelelő világos, átlátható keretet biztosítunk, kiszámíthatóságot és jobb körülményeket az üzleti világ számára. A két szintű konzultációt elkezdtük a szociális partnerekkel. A szociális partnerek nem tudtak megegyezni a tárgyalás során, Úgyhogy az Európai Bizottság a szociális partnerek által kifejtett különböző véleményeket is figyelembe vette. Először is, hadd utaljak először is a hatályra. Nagyon fontos, hogy egy modern, rugalmas munkaerőpiacon minden munkavállalót megfelelően értes, értes, értesíteni, tájékoztatni kell a foglalkoztatás oktatási viszonyának feltételeiről. A jelen pillanatban a munkadó dönthet arról, hogy mely munkavállalókat tájékoztat, és ezért egyes munkavállalókat kizárnak az on-demand és a nullaórás munkaszerződések, a platform eh, munkavállalók esetében ez eh, nagyon eh, nagy kiszolgáltatottsághoz vezet. Mi azt szeretnénk, hogy lehető legjobban korlátozzuk az védelemből kizárt munkavállalókat, és ezért az irányelv hatáját az Európai Bíróság esetjogában megfogalmazott munkavállaló definícióhoz közelítjük azok a munkavállalók, akik egy másik személy irányítása alatt dolgoznak, és, meg, és fizetést kapnak ezért eh, ezek a munkavállalók. Ez eh, kimeríti a munkavállaló megfogalmazását. Biztosítani kell, hogy minden tagállam eh, esetében ugyanolyan széles körben lefedjük a munkavállalókat. Nyilván önök feltesznek majd kérdéseket az önfoglalkoztatókkal kapcsolatban. Nos, erre a válaszom az, hogy ebben az irányelvben lesz egy külön eszköz arra, hogy biztosítsuk, hogy ezen személyek jogait is tiszteletben tartsák, ha beleesnek a munka vállaló vagy a dolgozó fogalmába, akkor őrájuk is vonatkoznak ezek a jogok. Nos, tehát ez 3 millió további dolgozó számára biztosítja a tájékoztatást. Emellett beszélünk arról is, hogy milyen tájékoztatást kell adni a dolgozóknak. A, ez a javaslat a képzéshez való jogosultságra, a túlórára, a munka idő meghatározására vonatkozik, ahol nincsenek előre meghatározott munkaórák, illetve a szociális védelemre. Ez emellett azt is tartalmazza az irányelv, hogy a munkavállalás első napján rendelkezésre kell állnia ennek az információnak, nem, a, nem két hónapon belül. És ezen kívül új érdemi jogok merülnek fel, melyeknek célja az, hogy a munkavállalók számára, a dolgozók számára az előreláthatóság minimális szintjét biztosítsák akkor, amikor rugalmasság határoz meg mindent. Az érdemi jogok, ez nem szerepelt az eddigi jogszabályokban. A próbaidőt hat hónapra kell korlátozni, ha csak nem a foglalkoztatási körülmények vagy a munka feltételek nem teszik szükségessé a hosszabb próbaidőt, például a vezetői posztok vagy a hosszú betegség után visszatérő munkavállalók helyzete. A második dolog, joga van a dolgozónak több munkaadónak párhuzamosan dolgozni. Itt ezzel az exkluzivitás vagy kizárólagossági klauzulákra, illetve az összeférhetetlenségi klauzulákra utalunk. Azt gondoljuk, hogy egyetlen dolgozót sem szabad megakadályozni abban ilyen kizárólagossági klauzulákkal, hogy abban, hogy másoknak, más munkaadóknak is dolgozzanak, ez persze nem akadályozza meg azt, hogy bizonyos van ez megtörténhessen, de minden esetre koncentrálni kell a, az érdekkonfliktusokra a nulla órás munkaszerződések, amelyek ráadásul még kizárólagosági klauzulát is tartalmaznak, ezek nem szabad, hogy ezek nem megengedhetők. Ami az előre láthatóságot, tervezhetőséget illeti, a munka vállalónak tudnia kell, a dolgozónak tudnia kell, hogy mikor kell dolgoznia, és mikor kereshet más munkát, más feladatot, vagy mikor szentelheti az idejét a családjának. Ez az on-demand munka esetében nagyon fontos szerepet játszik. Olyan munkavállalókról beszélünk, akik a munka adójuktól függnek teljes mértékben, és az ő hívásuktól. Tudniuk kell ezeknek a dolgozóknak, hogy melyek azok a referencia órák és idők, amelyekben felmerülhet a munkavállalás, és időben tájékoztatást kell, hogy kapjanak arról, hogy dolgozniuk kell. Negyedszer egy stabilabb foglalkoztatási formát eh, kívánunk, és egy, eh, és egy írásbeli választ eh, bevezetni. A munkaszerződések különböző típusai léteznek, és ez szükséges is mert különbözőek a munka körülmények és elvárások is, azonban felmerül annak a vezető veszélye, hogy a dolgozók nagyon előnytelen munka körülményekben ragadnak bele egy, ezekkel a szerződésekkel. A foglalkoztatás biztonságos formája nagyon fontos, és a munkaadótól az írásbeli válasz szintén elengedhetetlen, amely figyelembe veszi az elvárásait, a munkavállaló elvárásait. Aztán ötödször a képzés és a továbbképzés kérdése, hogyha kollektív szerződések előírják, hogy a munkaadónak képzést kell nyújtania a munkavállalónak, ezt a képzést meg kell adni bármilyen típusú szerződéssel rendelkező munkavállalónak, és a képzés költségeit nem a munkavállalónak kell megfizetnie. Számos javaslatot dolgoztunk ki, amelyek a hatékony végrehajtásra vonatkoznak. Ez az administratív eljárásokra vonatkozik, illetve arra, hogy a bizonyítási teher megosztott. A célunk az, hogy biztosítsuk a fair, tisztességes munkakörülmények minimális szintjét minden típusú munkaszerződésre. Ehhez minél gyorsabban reagálnunk kell, és én számítok önökre, hogy a parlament jelenlegi mandátuma alatt még reagálnak erre a javaslatra. A tanács már megkezdte a javaslat vitáját, és bízom benne, hogy a bolgár elnökség végére egy általános megközelítést ki tudunk dolgozni. A bizottság részéről hadd mondjam el, hogy a jogszabályalkatóknak bármilyen támogatást megadunk, hogy gyorsan le tudjuk zárni az ezzel az irányelvvel kapcsolatos munkát az év végéig. Tisztelt elnök asszony! Göteborgban, ahogy önök is tudják, ki nyilatkoztattuk együtt a szociális jogok európai pillérét. Ez egy egyértelmű üzenet volt a polgárok számára, az intézmények részéről, arra vonatkozóan, hogy Európa összezár a szociális jogok védelmében. Dolgozzunk együtt, működjünk együtt a jövőben is, a szociális jogok érdekében a munkavállalók számára, és a társadalom érdekében. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket. Thank you very much uh, for your introduction, Madam Tyson. Köszönöm szépen. Directly to uh, the coordinators uh, to, uh, Nos, akkor rátérhetünk a koordinátorokra és a képviselőkre. Eh, kérdések és válaszok következhetnek. Eh, Kásza úrnak adnám meg a szót, majd Kásza úr után. De kérek mindenkit, hogy legyen rövid. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm biztos asszony a bevezetőjét. Az irányelv meghatározza a munkakörülményeket az újfajta foglalkoztatási és rugalmas szerződéses megoldások számára is, de sokan vannak olyan emberek, akik azért választanak ilyenfajta munkát, mert nincs más lehetőségük. Nem teszi tönkre ez a, az irányelv ezt a rugalmasságot? Nem károsítja ez eh, a munkaerőpiac eh, rugalmasságát magát? Köszönöm. Javier López, you are the next one instead of Agnes Jung. Javier Lópeznek adnám meg a szót következő felszólalóként. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Először is frakcióm nevében eh, üdvözöljük a bizottság kezdeményezését. Úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb kezdeményezés ez a szociális ügyek terén a parlament jelen mandátuma során, és úgy gondolom, hogy lehetőséget ad ez nekünk arra, hogy megerősítsük a szociális jogokat, és küzdjünk a bizonytalanságok ellen. Ezeket a tüneteket látjuk a munkerőpiacon és mindenütt. És úgy gondolom, hogy a társadalomnak is vannak elég komoly érzései ezzel kapcsolatban, de így le tudunk fektetni egy olyan közös alapelképzelést, amely a foglalkoztatási körülmények minimumát meghatározza. Ez lehet az út, amelyen végighaladva tulajdonképpen az európai polgárok is meggyőződhetnek arról, hogy vissza tudunk térni a legitim eh, munkaerőpiaci viszonyokhoz. Fontos, hogy a bizottság eh, hangos üzenetet fogalmazza meg ezzel kapcsolatban, és eh, üdvözöljük is ezt a kezdeményezést pontosan emiatt. Biztosak vagyunk abban is, hogy ezzel a kezdeményezéssel szembe tudunk nézni az új munkaerőpiaci trendekkel is. Miért mondom ez? Elindult a kilábalás, meg is érkezett a kilábalás ugyanakkor a gazdasági válságból, ugyanakkor a munkerőpiac reagált erre, változik, és egyre inkább kiszolgáltatottak a munkavállalók. Megjelentek a platformgazdaság jelenségei, nagyon sokan gyakornokokat, ideiglenes munkerőt használnak, és ezek a tendenciák azt mutatják, hogy olyan lehetőséget jelent ez a témakör, amellyel valóban nagy biztos asszony is mondta, a jövő változásainak is elébe tudunk menni. Ráadásul ezen túlmenőleg, és frakciónk nagyon komolyan foglalkozik azzal, hogy ezek az új jogok valóban eh, érvényesíthetőek legyenek, ezek az új eh, minimum standardek, minimum normák érvényesíthetőek legyenek. Ezzel meg is köszönöm, és eh, örömmel tekintek az közös munka elé. Madam McIntyre is... McIntyre asszony nincs itt. Please, the floor is yours. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa... Köszönöm szépen. Én is csatlakoznék a e, e, korábbi kérdésekhez, Káza úr felé. A Káza úr föltette ezt a kérdést, hogy ez a direktíva, ez az irányelv nem idézi -e azt elő, hogy sérül, e, csökken a rugalmasság. Olyan helyzet is lehet, ahol mondjuk a fekete munka az illegális munkavállalás válik újra lehetőségé, és ez egyáltalán nem a bizonyosság fele hat, hanem éppen ellenkezőleg újabb akadályokat gördítünk a munkaadók elé, és hogyha megpróbálják a szabályokat megkerülni, akkor ezzel romlik a munkavállalók helyzete. Then we go to uh, uh, Mr. Calvé-Chambon. Javier Sambó úrnak adom meg a szót, aki ugyancsak jelentéstevő ennek a jelentésnek. a szó. Merci, Madame la Présidente. Je vais parler... Köszönöm szépen, elnök asszony, franciául fogok beszélni. És meghívottunk beszéli ezt a nyelvet. Itt Európában mindenki beszélt az anyanyelvén. Ugye egy rossz hírről számolt be Tehát, tisztelt biztos asszony, jelentéstevője vagyok ennek a ettek az anyagnak, nem tudom, hogy ennek ön örül-e, avagy sem. Számomra minden esetre nagy öröm ismét az ön hivatalával együtt dolgozni. Az érdekeket össze kell fognom jelentéstevőként, és Természetesen örülök annak, hogy a szociális jogok fontos szerepet kapnak, és nagyon remélem, hogy az Európai Unió valóban az általa hangoztatott elveket a valóságban is érvényesíti, késlekedés nélkül ennek pedig nagyon örülök. Az ön által bejelentett alapelv, számomra elfogadhatónak tűnik, természetesen el kell olvasni a részleteket, illetve a megvalósítás nehézségeit, is meg kell vizsgálni. Az egyik nehézség abban rejlik, hogy a különböző tagállamokban különböző a kép, különböző a helyzet, különböző fejlődési szakaszban vannak az országok. Úgyhogy meg kell határozni valahogy a horizontális minimumot, és nap mint nap egy olyan szociális modellt próbálunk létrehozni, ahogyan ezt az Eurofundtól is hallottuk, amelyben megfelelően tudunk élni, működni. Ez más lesz, mint az Egyesült Államokban, vagy Kínában, vagy Indiában, vagy már máshol. Úgyhogy véleményem szerint nagyon sok előny előnye van ennek a dokumentumnak, illetve ennek a fellépésnek, de talán a legfontosabb, hát hogyan is fogalmazzak, tulajdonképpen megpróbálunk létrehozni, létrehozni valami olyasmit, amiből aztán majd kialakulhat egy ilyen általános szociális jog Európában. Beszélünk a kötelező oktatásról, képzésről, a minimumok meghatározásáról, és így tovább. Természetesen az apró betűs részeket is el kell olvasni, meg kell hallgatni mindenkit, a szakszervezeteket, a munkavállalói szövetségeket. Valahogy valamilyen egyensúlyt kell találni. De notre côté, on va s'en tenir. A saját részemről annyit mondhatok, hogy kitartunk az ALDE pozíciója mellett, a szociális jogok megvédése mellett. Ennek vannak költségei, és számon kell tartani a gazdasági következményeket. Tehát a mi feladatunk, a politikusok feladata az, hogy egy megvalósítható modellt alakítsunk ki, rövid, közép és hosszú távon meghatározzuk ennek a költségeit. Úgyhogy létre kell hozni a gazdasági cikluson belül egy európai szolidaritást, és így létrehozni az úgynevezett minimum küszöböt. Az alapgondolatok helyesnek tűnnek, úgyhogy most már munkához foghatunk. Thank you. Then uh, <clears throat> uh we'll go to... Uh, Nos, akkor a GUE uh, képviselője, Kári képviselő kap szót. Præsenterer dit forslag her for os i dag. Jeg tror, at øh, det er helt klart, at... Köszönöm szépen. Eh, köszönöm szépen a bemutatott javaslatot. olyan munkaerő eh, piacot akarunk létrehozni, amelyen a munkavállalók eh, biztonságot és, és, és világos körülményeket kapnak. Ehhez erős szakszervezetekre van szükség, olyan szakszervezetekre, amelyek a munkavállalókkal és munkaadókkal jó megállapodásokat kötnek. Nekünk óvatosnak kell lennünk, nekünk nem szabad a kollektív szerződésekbe beavatkoznunk, hiszen a kollektív szerződések adják a biztonságos munkaerőpiac lényegét. A munkaidőt természetesen a különböző egyezményekben szabályozzák, a munkavállalók biztonságot kapnak ezért, de a munka adók számára fontos rugalmasságot is biztosítani kell. A kollektív eh, szerződéseknek pontosan ez a lényege, és ez az irányelv tervezet ebbe avatkozik be. És a legtöbb szakszervezetet ez aggasztja. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság hogyan eh, reagál erre a eh, felvetésre, hogy tehát, hogy beleavatkoznak a kollektív szerződések illetékességébe illetve ez a javaslat ráadásul oda vezethet, hogy végeredményben az Európai Bíróság ítéli meg a kollektív szerződéseket, és ezeket az egyezményeket akár érvénytelenítheti is, mert nem felelnek meg az irányelvnek. Ez tényleg súlyos lenne. Thank you, uh, Madam Zanoka for the Greens. Zanoka asszony a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, a frakción közösségében üdvözli az új javaslatot. Úgy gondolom, hogy a szociális pillér elkötelezettségeit eh, alkalmunkban valami kézefogható eh, tényé eh, alakítani, gyakorlattá kovácsolni. A jobb munkakörülmények biztosítása a munkavállalók számára és az új, nem hagyományos, nem régi normának megfelelő kiszolgáltatott helyzetben lévő munkát folytatók jogait kell erősítenünk. De lenne megjegyzésünk. Ugye ez a direktíva nem terjed ki a gyakornokokra és a szakmai képzésben résztvevő tanoncokra Úgyhogy egészen biztosan megfelelő módosítókat fogunk benyújtani a tárgyi hatály kiterjesztése céljából. More concrete text on the right to redress. Uh, currently it's, uh, by our opinion, very general and... Um, bizonyos értelemben a szöveg nagyon általánosan és megfoghatatlanul fogalmaz, és úgy gondoljuk, hogy szükség van arra, hogy tisztázzuk, pontosítsuk azt, hogy hol és hogyan, mikor és hogyan kell tájékoztatást adni a munkavállalóknak a munka körülményeivel kapcsolatban, feltételevel kapcsolatban. Mert az a szöveg, amely most az asztalon van, nem ad erre példát, hogy mikor kell tájékoztatni. Öm, mielőtt aláírná a szerződést, vagy abban a pillanatban kell az óralátolni, amikor éppen aláírná a szerződést? a másik kérdés, hogy ezt hogyan kell megtenni? Uh, because uh, is it enough the employment uh, contract itself, or it is enough to... Tehát úgy gondolom, hogy azt is meg kellene gondolnunk, hogy ezt az információt ezt magában a szerződésben kell biztosítani a munkavállaló számára, vagy külön csomagban. Hogyha a szerződés magába foglalja a munkavállalónak az esetleges kihelyezését, ezt is le kell fektetni. Az sem világos, hogy tájékoztatni kell-e a munkavállalót arról, hogy adott esetben a szerződés értelmében elküldhetik külföldre dolgozni. És a szociális partnerek a szociális partnerek szerepet is meg kell erősíteni. Hiszen nekik is szükségük van arra, hogy a jogaikat védeni tudják. Úgyhogy lesznek olyan megjegyzések, amelyeket beszeretnénk nyújtani módosító formájában, de azért jó lenne, hogyha most is meg tudnám fogalmazni a véleményét ezen aggájainkkal kapcsolatban. Köszönöm szépen! Then I give the floor to Laura Agia, ESTD. Claudia Agia. Köszönöm, elnök asszony köszönet a e, biztos asszonynak. Egyetértünk abból a, azzal a kiindulási ponttal, amelyet a bizottság magáévá tett, és nyilván a lehető legtöbb garanciát szeretnénk látni a munkavállalói jogok tekintetében. Lenne néhány felvetésem, illetve kérdésem és talán a biztos is belemehetne néhány részletkérdésbe. E, például, hogy a cégek számára, különösen a kis mikrovállalkozások számára milyen költségeket jelent ez majd, milyen bürokratikus e, administratív eszközöket kell alkalmazniuk ahhoz, hogy ezteket az elvárásokat teljesíteni tudják konkrétan az irányelv végrehajtása során, és azok a munkavállalók, akiket nem kötnek kollektív szerződések, ők rájuk hogyan fog vonatkozni ez a joganyag, hogyan lehet az ő esetükben végrehajtani. Végül hogyan tudunk garanciákat biztosítani, legalább néhányat azoknak a munkavállalóknak, akik nem részesei, akik nem tartoznak az itt meghatározott munkavállalói halmazok egyikébe sem, munkavállalói csoportok egyikébe sem. Hiszen gyakran vannak például ugye szakmunkás tanulók például, egy-egy esetben föl, konkrétan fölmerül a kérdés, hogy rájuk a rendelkezések vonatkoznak-e majd. Aztán vannak önfoglalkoztatók. Figyelembe véve, egy kérdés az, hogy rájuk kiterjed e, e, ez a rendelet, ez rendben van. A másik kérdés az, hogyha a tagállami e, jog nem vonatkozik rájuk, nem biztosít neki garanciákat, akkor ők mit tett meg annak érdekében, hogy az EU-s rendelkezések által biztosított jogokkal élni tudjanak? Konkrétan az olasz esetre gondolnék, ahol a nemzeti szintű szabályozás minimális. Then it's Mr. Maritime. Megadom a szót a következő felszólalónak. Sí, Mátor, nem. Mila asszony fog hozzászólni, hogyha megengedi elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm biztos asszony, hogy bemutatta ezt az anyagot, ami a e, munkakörülményeket illeti átlátható és előrelátható munkakörülményeket. Ez tényleg nagyon fontos téma és ez kifejezetten fejére tetejére, áll, feje tetejére állítja a munkaadók és munkavállalók jogait, teljesen szigorú, rigid szabályokról van itt szó, teljesen megváltoztatja az egész rendszert, és az is lehet, hogy ezek a mechanizmusok már elavultak, figyelembe véve azokat a technológiai előrelépéseket, amelyekre nekünk is tekintettel kell lenni természetesen nagyon fontos a munkahelyen, hogy jó legyen a vérat, na de hát dolgozni is kell. Hogyha megnézzük a 2017-es adatokat, látjuk, hogy újra indul a gazdaság növekedése, hát ennek örülünk, és ez nagyon jó, hát jó is, mert már tíz év eltelt a gazdasági válság kirobbanása óta, de nagyon gyenge ez a fejlődés. És hogyha megnézzük a különböző feltételeket, a munkavállalás, munkanélküliség, a, az eurozónában a, vála, a vásárlóerőt, úgy tűnik számomra, hogy a munkaadókra külön terheket rovó irányelveket, jogszabályokat inkább ki kellene vonni a forgalomból, ahelyett, hogy új ilyeneket vezetünk be. Az e, elmúlt 50 évben hozott e, jogszabályok nem voltak előnyére a munkavállalóknak, főleg nem az eurozóna munkavállalóinak. Köszönöm szépen, asszonyom. Thank you. E, Köszönöm szépen. Gérius. Thank you. Köszönöm szépen és köszönet a biztosnak is, amiért megjelent körünkben. És bizonyos értelemben ö, szeretnék egyfajta aktivista szerepet játszani, és ez tetszik is nekem, meg kell valljam. A dolgozó, munkavállaló worker kifejezés értelmével kicsit játszanék, mert jelen pillanatban olyan, jogi szem, olyan természetes személyt jelent ez, aki bizonyos ideig másik személy irányítás alatt dolgozik díjazás fejében. És a biztostól azt hallottam, hogy az újfajta munkák, a platform munka ugyancsak ö, ö, ö, beletartozik majd ennek az új direktívának a, a tárgyi hatájába. Én viszont azt gondolom, hogy itt lesz egy kis probléma, mert a platform munkások most gyakorlatilag többek kevésbé autonóm munkavállalók, és az a kérdésem, hogy hogy akkor most végül is sorra vonatkozik rájuk ez, rende, ez a rendelet, vagy nem, irányel, vagy nem. Hiszen ha önállóan dolgoznak, és nem egy adott személy, másik személy irányítás alatt működnek, akkor ez a meghatározás, mintha őket kizárná az irányelv tárgyi hatájából. A második kérdés pedig az, hogy milyen információt kell biztosítani a munkavállalónak, dolgozónak a minimum normákkal kapcsolatosan. Ugye a 19-es cikk a kedvezőbb feltételekről tesz említést. Amikor erről a javaslatról beszélünk, akkor nem tudjuk véletlenül ezt pontosítani egy kicsit, hogy itt eh, minimum szabályokról van szó, és természetesen tagállami szinten a tagállamoknak jogában van ö, eh, szélesebb körű követelményrendszert felállítani a tájékoztatása kapcsolatban? Ezt, ezt hasznosnak látnám. Köszönöm szépen. I'll take the floor, my... Akkor most én is szót adnék magamnak. nem tudom ezt a javaslatot jelen formájában támogatni. A szociális partnerek Svédországban mindkét oldalom és valamennyi politikai párt eh, azon az állásponton van, hogy ezt a javaslatot nem támogatják. Nem tudom ezt most részletesen kifejteni, de nagyon problémás az, hogyha Európai Uniós szinten definiáljuk a munkaadó és a munkavállaló kifejezést, hiszen ez központi eleme a, a Tehát ezek, ezek olyan fogalmak, amelyek alapvető központelemei a kollektív szerződések rendszerének, amelyek tagállami szinten, tagállamonként jelentősen érnek, eltérnek egymástól. Ennek fényében azt is megfogalmazhatom, hogy igenis vannak félelmek a szakszervezetek között, szakszervezetek körében és a politikai pártok körében, hogy miközben a szociális pillér az általános elvek listáját fogható fel. Valójában ez a részletes javaslat már sokkal inkább konkrét dolgokat fogalmaz meg, amelyeket nehéz lesz beilleszteni a különböző tagállami rendszerekbe. És ilyen szempontból fenyegeti a szubszidiaritás elvét. És mindannyian tudjuk, természetesen, hogy erre nem feltétlenül van szükség, hiszen ugyanezek a célok elérhetőek tagállami törvényhozás szintjén is, és nagyon remélem, hogy a bizottság át tudja gondolni, őre tudja gondolni ezt a javaslatot, és arra koncentrál, hogy támogassa a szociális partnereket. hiszen nagyon sok munkát eh, végeztünk, nagyon nagyok a remények, hogy mit is lehet elérni a szociális pillér segítségével. Ugyanakkor Svédországban a reakció most az, hogy ezen együtt kellene tudnunk dolgozni, annak érdekében, hogy nehogy más tagállamokban is ilyen negatív fogadtatás legyen a dolognak. Nem lenne jó, hogyha a szociális pillért olyan ö, konkrét rendelkezésekkel töltsük meg, ö, amelyek ö, amelyek ellehetetlenítik az egyes rendszerek működtetését, és remélem, hogy megértik, hogy miért mondom azt, hogy a svéd fél legalábbis nem tudja támogatni ezt ebben a formájában. Kezdjünk el egy olyan javaslaton dolgozni, amely mögé mindenki oda tud állni. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Sander asszonynak. Merci, merci, madame la... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Biztos asszony, köszönetet szeretnék mondani ezért a mai eszmecseréért amelynek témája a munka feltételekkel foglalkozó irányelv átalakítása. Árnyék jelentéstevője vagyok ennek a témának, és lehetőségem nyílt arra, hogy az új munka ö, foglalkoztatási formákkal foglalkozzak, illetve megvizsgáljam ezt a kérdést Mélyrehatóban. Nagyon érdekes az ön javaslata, de természetesen jó pár kérdést is fölvet. Két-három kérdéssel fordulok önhöz, biztos asszony. Egyrészt a munkavállaló definíciója egy nagyon széles definíció ebben az anyagban. Bizonyos önálló munkavállalók nem tartoznának bele ebbe a munkavállalói kategóriába, tehát jó lenne, hogyha ezt egy kicsit jobban kifejtené. A második kérdésem. Az egyéb irányelvekre vonatkozik. A munkavállaló, illetve munkaadó definíciója más irányelvekben is alkalmazandó-e? illetve a harmadik kérdésem a KKV-kra vonatkozik. Általában a vállalkozásokra, de főleg a kis- és középvállalásokra, és itt csatlakoznék az előttem szólókhoz. megvizsgálták-e, hogy ez milyen hatással van a KKV-kra. Nagyon reméljük, hogy ez nem ró ki további terheket, ezekre a vállalkozásokra, hiszen akkor pontosan ellentétes hatást érnénk el, mint a kívánt hatás. Hiszen a célunk közös egy szociálisabb Európa kialakítása. Thank you, Mr. Köszönöm. Mann úrnak adom meg a szót. ja, vielen Dank, Frau Kommissarin, liebe Marianne. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm, Marianne. Úgy gondolom, hogy jó, ha vannak kezdeményezések az asztalon. És ezekre ugye mindenkinek szabadságában áll különböző módokon reagálni, de ebben az esetben úgy gondolom, hogy részletesebben bele kellene mennünk. E, itt van ez a két fázisú konzultáció, egyeztetés a szociális partnerekkel. Például. Miért van az, hogy e, az emberek nem mentek bele az egyeztetésbe, külön folytatták le ezeket, ahelyett, hogy egyszerre folytak volna le? Itt mint valami probléma lenne, gond lenne. Másrészt egyetértek abban, hogy méltányosan kell egymáshoz viszonyulnunk, erről szól többek közt a szociális partnerség, mint viszonyrendszer, és ennek része az, hogy mindenki hazavisz valamit az egyeztetések után, mindenki eredményeket tud hazavinni, nem csak szóban, hanem olyan dokumentumnak kell lennie, amely bizonyítja, hogy mit is ért el, és miben engedett a két fél. És tulajdonképpen erre edáig nem kerül sor. Harmadrészt a hat hónapos időszak Németországban nagyon fontos mind a két fél számára, három hónap egyik félnek sem elég a próbaidő szempontjából. Ön pedig azt javasolta, hogy érdemes lenne kivételeket alkalmazni, és szeretném tudni, hogy milyen kivételekre gondolt végül. Azt hiszem, hogy rendkívül fontos, hogy mindenki együtt dolgozzon annak érdekében, hogy világosan meghatározzuk, hogy mit jelent az, hogy munkaadó, hiszen nagyon sok olyan kamu foglalkoztatási rendszer ismerünk, amikor gyakorlatilag különböző trükkökkel megkerülik a szabályozást, és itt a definíciók nagyon fontosak lennének, és Németországban van is egy mondás, ami, ami pontosan erre utal. Thank you very much, uh, Mrs. Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a biztost, a biztos, a bizottsági javaslatot az irányelv módosítására, felvizsgálatára. Úgy gondolom, hogy ez jó lépés az európai eh, szociális jogok pillér eh, gyakorlati megvalósítása irányába. Ugye az Európai Unióban eh, olyan helyzet állt elő, amelyet csak nagyon jó együttműködéssel lehet megoldani, és a bizottság és a parlament között volt is ilyen jó együttműködés, akár idővel a tanácssal is, de fontos felidéznünk azt, hogy Göteborgban nagyon erős delegáció képviselte az Európai Parlamentet, és ez egy nagyon fontos politikai tény volt önmagában, hiszen az összes olyan frakcióból küldtünk delegációt, delegátust, akik támogatták a parlamenti jelentést, ez nagyon nagy parlamenti többséget jelenített meg. Tudjuk, hogy nagyon magas a közülemény elvárása azzal kapcsolatban, hogy milyen konkrétumok születnek mindebből. Ezért fontos, hogy jól legyen az együttműködés a parlament és a bizottság között. Ezért úgy gondolom, hogy ez a kezdeményezés jó. Nagyon egyszerű dolgok forognak itt kockán, új tendenciák jelentkeztek a munkaerőpiacon, új fajta, új jellegű munkahelyek keletkeztek, de akármilyenek is ezek, két alapkövetelményt biztosítanunk kell mindenkinek, aki dolgozik foglalkoztatottként. Egyrészt, hogy ezek egyértelmű világos szerződések legyenek, másrészt pedig szociális védelemben részesüljenek a munkavállalók. Ennek fényében van egy kérdésem a biztoshoz, és az a következő milyen módon kapcsolódik ez az irányelv a szociális védelemhez. Mert van a bizottság által benyújtott javaslatban egy fontos vonatkozás, amely felszólítja, felhívja a deklarációt aláíró feleket, hogy jelezzék, hogy milyen szociális védelmi rendszer fedi le az adott munkavállalót. Úgy gondolom, hogy ez egy apróság, de nagyon-nagyon fontos és nagyon pozitív apróság, mert ezzel a módszerrel tudjuk biztosítani azt, hogy minden munkavállalóként tevékenykedő személy hozzá tudjon férni valamiféle szociális védelmi rendszerhez. Ez ugye a szociális modell, az európai szociális modell megvalósulását jelenti minden egyes európai polgár számára. Tehát érdekelne, hogy az Európai Bizottság mit eh, gondol erről, és mit épít be a rendszerbe. Részletesebben eh, szeretnék erről hallani, ha van rá mód. Végül a szociális partnerek szerepe. Eh, legyünk méltányosak és őszinték. Az Európai Parlament megkeresése előtt a bizottság konzultációt indított a szociális partnerekkel. Eznek így is kell lennie. És egyeztetett velük ez az erőfeszítés egészen a lehetséges eredményekig eh, végigfutott, mint hogy azonban nem sikerült megalapodást kötni. Eh, a bizottság úgy döntött, hogy akkor felülvizsgálja az irányelvet. Tehát a szociális partnerek eh, ugye a szociális partnereken végig támogatniuk kellene a javaslatot ahhoz, hogy, hogy az közös javaslatnak legyen tekintető ezért pontos világossá kell tennünk azt, hogy a parlament semmilyen módon nem aknázza alá, úgymond, a szociális partnerek eh, álláspontját, véleményét. Eh, ezt világosan ki kell mondanunk. Természetesen tiszteletben tartjuk elnökünk eh, kinyilatkoztatott álláspontját. Felteszem, hogy a svéd delegáció tagjaként beszélt ezt a svéd álláspontot nagyon jól ismerjük mindannyian. Ezzel együtt a szocialista frakció teljes mértékben támogatja ennek a direktívának, irányelvnek a felülvizsgálatát frakcióként. Elnök, köszönöm szépen. Igen, nagyon világosan megfogalmaztam, hogy én a svéd delegáció tagjaként beszéltem, és úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy minden javaslatot meghallgatunk, akár portugál, akár svéd, akár német, akár holland az a javaslat. És eh, Tyson asszonynak az a feladata, hogy mindezeket az álláspontokat valamilyen módon összefésülje. Blinkevics asszonyt kérem, hogy legyen rövid. Köszönöm szépen, megpróbálok rövid lenni. Eh, biztos asszony, szeretnék köszönetet mondani a javaslatért, nagyon lelkesen támogatjuk a szociális pillért, és a szociális pillért csak akkor lehet megvalósítani, hogyha ahhoz konkrét eszközöket kapunk. E, az irányelv e, módosítása a minimális méltányos munkakörülmények szempontjából, e, független attól, hogy milyen szerződést ír alá a munkavállaló, Fontos, hogy a munkavállaló biztonságban érezze magát. Ezért lenne néhány kérdésem. Mit gondol arról, hogy ez a javaslat képes lesz-e arra, hogy az árnyékgazdaságból napvilágra eh, csábítsa a munkavállalókat a szürke gazdaságból, hiszen eh, vannak skandináv tagállamok, vannak eh, dél-európai tagállamok, vannak közép-európai tagállamok, vannak kelet-európai tagállamok, de nagyon fontos mindenkinek, hogy legálisan dolgozhasson, legyen társadalombiztosítása és biztonságos körülmények között végeztesse munkáját. Nos, említette, hogy a szociális partnerek nem tudtak közös megalapodásra jutni, és a bizottság valószínűleg tisztában is van azzal, hogy ennek mik voltak az okai. Én azt kérdezném, hogy milyen területeken nem tudtak megállapodni a szociális partnerek mert mi itt a parlamentben, miközben a munkánkat végezzük, eh, meg kell találnunk ezt a megállapodási lehetőséget. Köszönöm szépen, Edward Márten úr következik. Azt hittem már elfelejtett engem, tisztelt elnök asszony. Nos, én is üdvözlöm a kezdeményezést, biztos asszony, és felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet felvenni a harcot a kiszolgáltatott munka lehetőségekkel szemben, hiszen ez a liberális törvényeknek a következménye az elmúlt évtizedek eredménye, tehát lehet, hogy vissza kéne nyúlni a gyökerekhez, megnézni, hogy miben is rejlik ennek az oka. Meg kell tehát nézni, hogy mi történt a különböző európai országokban, hiszen megerősödött ez a jelenség az európai országokban. Mindig az a célunk, hogy a munka, munka költségét visszaszorítsuk. Szerintem minden egyes kormánynak az az alapvető feladata, hogy a munkavállaló jogait érvényesítse, illetve helyreállítsa, úgyhogy én nagyon is támogatom, ösztönzöm. Várom a végleges szöveget, de szerintem nagyon jó a kezdeményezés. Aztán meg kell nézni a gyakorlatot, a realitást. És persze az elő kiszámíthatóságra szükség van, de itt már nem is csak szemüveg kellene, hanem messzelátó, hiszen azt látjuk, hogy mintegy 30%-os a fluktuáció például a gépjármű, gépjármű iparban. Tehát itt a kiszámíthatóság nagyon is megkérdő, megkérdőjeleződik. Aztán a rugalmas munkaidő kérdése is fölmerül, az időszakos munka kérdése. Péntek este tudja meg a munkavállaló, hogy hétfőn reggel be kell -e mennie dolgoznia, vagy sem. Ön szerintem ez milyen következményekkel jár? Szerintem ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Aztán meg kell nézni, hogy milyen munkahelyeket teremtünk Európában, de főleg Dél-Európára gondolok. A munkaszerződések 85-90%-a határozott idejű szerződés. Ezt a gyakorlatot pedig meg kell akadályozni, hiszen ez nagyon nehéz helyzetbe hozza a munkavállalót, és ahogyan elmondtam, ez a legkiszolgáltatottabb munkavállalókra óriási terhet ró. Thank you, Sean Simon. Simon. Uh, thank, thank, thank you, Madam President. Um, <coughs> and thanks to the Commissioner. Köszönöm szépen, és köszönöm, uh, biztos asszony. A nullaórás uh, szerződéseket látjuk a szövegben, mely szerint esetleg kötelező lenne valamilyen minimális óraszámot biztosítani a munkavállaló számára. Hát ez ugye mindenképpen fejlődés, de nem jó, vagy nem annyira jó, mint hogyha betiltanánk a nulla órás szerződéseket, hiszen ezek teljesen elhibázottak. A megjegyzéseiben, vagy a bevezetőjében, mintha azt hallottam volna, vagy legalábbis a jegyzetem szerint ön azt mondta, hogy minimális óraszámot biztosítani kellene az emberek számára, és természetesen önnek igaza van, erre lenne szükség. A nullaórás szerződés keretében, ha az ember garantál bizonyos minimális óraszámot, az már nem eh, nulla óraszámú szerződés, bár nem vagyok benne biztos, hogy ön tényleg erre gondolt, de nagyon örülnék annak, hogyha a záró megjegyzéseiben valahogy tisztázná, hogy tényleg erre gondolt-e, vagy sem. Tehát, hogy minden szerződés valamilyen mennyiségű minimális óraszámot garantálna a jövőben. És zárásképpen pedig Ugye mindannyian a megélhetésért dolgozunk, tudjuk, hogy ez hogyan működik. Ön több száz kérdést kapott, három percet fog kapni a válaszra. Persze nem tudja megválaszolni ezt a száz kérdést, és nagy a kísértés, hogy a kényelmetlenebb kérdéseket kihagyná. Úgyhogy kérem, vegye fel a kesztyűt, és <laughs> próbáljon meg minél egyszerűbben és egyenesebben fogalmazni. Köszönöm. Uh, then, uh, Mikael Detjen, uh, rather new member in this committee. The floor is yours. Trade union Egy németországi szakszervezeti uh, képviselőnek adom meg a szót, aki újonnan érkezett a szakbizottságunkhoz. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Uh, azt hiszem, hogy egy fontos lépést tettek, azt a remény fogalmazódott meg, hogy a nullaórás szerződések erkölcstelen gyakorlata megszűnik ezzel az irányelven irányelvel. Azonban én attól félek, hogy ez a gyakorlat most már jókilag ö, ö, leírásra került a 9-es cikkben, azzal a megszorítással, hogy a lehíváson alapuló munkavállalásra vonatkozik ez. Szerintem ez elfogadhatatlan. Azt hiszem, hogy itt mindenképpen javítani kell a e, megfogalmazáson. Amúgy a szociális partnerek részvételét központi elemnek tekintem. Köszönöm. Még kértek egy páran szót, de sajnos nem tudok mindenkinek megadni a szót, mert akkor egyáltalán nem kapunk választ Tyson asszonytól. Úgyhogy most határozottan és keményen fogok föllépni, nincs lehetőség több kérdésre. Tyson asszony, öné a szó. Kérem, reagáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, hogyha megengedik, hollandul fogom, fogok válaszolni, hogy így használhassam az önök tolmács szolgálatát. Mint ahogy azt tettem már a múltban is és sajnos megvan az a rossz szokásom, hogy megpróbálok minden kérdésre választ adni, ezt el kell, hogy mondjam. Néha erre nincs lehetőségem az idő szorítása miatt, illetve néha nem tudom lejegyezni az összes részletes kérdést, de hogyha nem adtam választ a kérdésre, akkor keressen meg, és mindenképpen megkapja a választ, hiszen erre joga van. És akkor nézzük a kérdéseket. Uh zijn we de arbeidsmarkt niet, eh, de flexibiliteit van de arbeidsmarkt niet aan het kapot maken. Eh, Nézzük tehát. Nézzük először is a rugalmasság, a rugalmas munkaidő. Rodriguez úr rámutatott arra, hogy eh, mi volt ennek keretében a legfontosabb gondolat. Új munkareformokat várunk a jövőben, és megpróbáljuk biztosítani azt, hogy ezek minél rugalmasabbak legyenek. Minden egyes új munkatípus vagy új szerződés valamilyen minimális védelmi hálóval kell, hogy rendelkezzen. Megpróbáljuk megmagyarázni, hogy miért van szükség ilyen minimális védelmi hálóra, illetve jogokra. Azért, mert konvergenciát akarunk elérni a szociális oldalon is, úgyhogy erőfeszítést kell tennünk, illetve biztosítanunk kell azt is, hogy a régi rendszer be tudja fogadni az új típusú munkát, a platform munkát, illetve az összes új típusú munkát. Ezeket mind keretbe kell foglalni, és ezeket a munkavállalókat is be kell vonni az adott rendszerbe. Nem fogjuk kimondani, hogy mire van, mi, mi az, amire lehetőség van, mi az, amit tiltott. Nem, ott vannak a szociális partnerek, a munkavállalók, a munkaadók, együtt kell valahogy ezt meghatározni. Mi csak annyit próbálunk elmondani, hogy több a munkavállaló, mint korábban, az úgynevezett platform munkavállalók száma növekedett, és vannak védelmi szabályok, amelyeket alkalmazni kell ezért. A védelem, a védelmet próbáljuk egy kicsit kiszélesíteni. Mindenképpen fontos azt, hogy az írásos tájékoztatási kötelezettségről szóló irányelv szélesebb területen érvényesüljön, mert eddig a különböző tagállamokban nem volt egyenlő a helyzet, nem volt egyenlő a játéktér, és több millió munkavállaló kimarad bizonyos szociális védelemből. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy a munkaerőpiacon olyan munkák jelennek meg, amelyek eh, nem tartalmaznak védelmi hálót, akkor a szociális színvonal nem fog növe, növekedni. Tehát nem az a célunk, hogy a, a piaci rugalmasságot megzabolázzuk, vagy eltöröljük. Tudjuk, hogy ez nagyon fontos a gazdaság növekedés, illetve a munkahelyteremtés szempontjából. Nem, azt akarjuk, hogy ez föllendüljön, robogjon előre, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy mindenféle munkaszerződés keretében legalábbis egy minimális kiszámíthatóság érvényesüljön, illetve átláthatóak legyenek a körülmények, valamint legyenek olyanok, minim, olyan minimális munkaügyi szabályok, amelyek védelmet nyújtanak a munkavállalónak. Ami a megvalósíthatóságot illeti, Látom, hogy elment már az a képviselő, aki föltette ezt a kérdést, de a szociális szabályok között vannak a, a, erre vonatkozó szabályok, ezt igazából nem változtattuk meg. Úgyhogy uh, itt igazából ezt a jogot érvényesíteni akarjuk, és nem, nem egészítjük ki semmi másra. Lehet, hogy vannak apró hiányosságok a szövegben, de Később ezeket majd korrigálhatjuk. ami azt illeti, hogy például valaki részmunkaidőben dolgozik, ezt az információt kapja valaki a tájékoztatás során közben teljes munkaidőről szól a szerződés, vagy hogyha a tájékoztatásban nem volt szó próbaidőről, akkor abból indulhat ki a munkavállaló, hogy nem állapodtak meg munkaidőben próbaidőben. Tehát a kezdetektől fogva próbaidő nélkül alkalmazásban áll az adott személy. Ezek az előírások eh, tehát eh, arra eh, vonatkoznak, vagy abból indulnak ki, hogy ezek végrehajthatók, a bírósághoz lehet fordulni, a munkavállaló való meg, nem megfelelő bánásmód esetén bírósághoz lehet fordulni, közösen kell a bizonyítást elvégezni. A jog garantálá, a jog érvényesítése tehát garantált. Több fekete munkához vezet ez? Nem. A munkavállaló munkavállaló definícióját most nem az újunkból szoptuk, ez nem egy új definíció, hanem az Európai Bíróság bírói gyakorlatának megfelelő definíciót alkalmaztunk. Sok, a szociális jogban sok jogi előírás vonatko- tartalmazta már a munkavállaló megfogalmazását, vagy a tagállamokra bízta ezt. Minden esetre ezt mi definiáltuk, az Európai Bíróság joggyakorlatának megfelelően, és azért tesszük ezt, hogy a fragmentációt elkerüljük, és szeretnénk az eddig megvalósuló eltéréseket elkerülni, főleg elkerülni azt, hogy a hatályt teljesen alássák, és a végén a munkavállalók semmilyen védelemben ne, nem rendelk, védelemmel nem rendelkeznek. Tehát a definíció azt is jelenti, hogy pontosan meghatározzuk a munkavállaló fogalmát, például egy önfoglalkoztató, egy vállalkozó az nem munkavállaló, hogyha azonban a munkavállalói fogalmának megfelel e, ez a e, személy, hogy tehát a státusza e, önálló munkavállaló vagy önfoglalkoztató, de a gyakorlati megvalósulás végül is kimeríti a munkavállaló fogalmát, akkor ehhez a bírósághoz lehet fordulni. És a fekete munka elleni fellépés is motivált bennünket, ezen jogszabály kidolgozásában. Köszönöm a, kolleg, a, eh, köszönöm a eh, parlamenti képviselőknek, Sambó úrnak és a többieknek, akik általánosságban eh, beszéltek erről a jogszabálytervezetről. Sambon úr, ön beszélt arról, hogy a valóság minden tagállamban máshogy néz ki, Európában vagyunk, de persze vannak bizonyos sztenderdek, normák, minimális szabályok, szociális piacgazdaság vagyunk, és a szociális előrelépés a gazdasági növekedéssel kéz a kézben jár. Ezért számunkra fontos, hogy munkavállalóknak minimális védelmet biztosítsunk, és ezt valósítjuk meg. Ez a korábbi irányelvben is szerepelt, ami az írásos tájékoztatásról szólt, de ez egy 91-es jogszabály. Ez egy nagyon régi jogszabály, a az előző évszázadból. A hatályt kiterjesztjük, több személyre vonatkozik ez ennek köszönhetően, és azt mondjuk, hogy az első eh, naptól, tehát a szerződés első napjától meg kell adni az információt, a tájékoztatást a munkavállalónak, és nem csak két hónappal később, korábban ez eh, ugyanis volt ilyen. És még egy eh, új dolog, hogy számos minimális jog felsorolása, felsorolására sor került, e, és ezeket élvezik a munkavállalók. A e, szakszervezetek szerepe nagyon fontos számomra, de nem csak nekem, hanem az e, bizottságnak és a bizottság elnökének is. A szakszervezetek szerepét nagyra értékeljük, és a szerződés szerint is kötelességünk a szakszervezeteket megkeresni, felkeresni ebben az egyeztetési folyamatban, de nem csak a szerződés miatt, hanem magától értetődő módon kerestük őket meg, két lépcsős konzultációt folytattuk, a szerződésben is így van ez meghatározva, de a szociális partnerekkel együtt meg kellett állapítanunk, hogy nem tudunk megegyezni tárgyalásos úton. Ezt erre közösen um, jutottunk, és Göteborgban egy vacsorát rendeztünk a szociális partnerekkel, és akkor úgy döntöttünk, hogy még egy hónapot adunk magunknak. Tulajdonképpen már lejárt a határidő, de a szociális partnereknek akartunk adni még egy hónapot. December végén be akartuk már nyújtani a javaslatot, de azt mondtuk a szociális partnereknek, hogyha időközben megegyeznek, akkor erről tájékoztassanak bennünket, de sajnos ez nem valósult meg. Milyen különbségek merültek fel? Milyen információkat ad a munka, adó a munkavállalónak? Ez az egyik, ahol nem értünk egyet. Tehát a minimális jogok, a tájékoztatás időpontja, ez a normatív része a javaslatnak az első pontban a szociális partnereknek talán sikerült volna még megegyezni, de ami a második részt illeti, itt nem sikerült megegyezni, de hát a két dolog összefügg, és ezért nem akartuk elkezdeni külön az első részről a munkát. Még volt néhány tényező, ami felmerült de hogyha megkezdjük a tárgyalásokat, akkor ezt olyan sokáig húzzuk, míg lejár a törvényhozási ciklus, nem sikerül megegyezni, és ez azt jelenteni, hogy ezt a sürgős témát elhalasztjuk a szociális partnerek számára is ez fenntartásként fogalmazódott meg, és ezért nyújtottuk be a mi javaslatunkat. A javaslatban azonban a szociális partnerek, partnereknek még mindig elég nagy mozgásteret adtunk. A 12-es cikk például, hogyha ezt megnézik, a következőről beszélünk. Ez a normatív rész, a minimális jogok a munkavállalók számára. Itt ebben a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a szociális partnerekre hagyják ezt. Persze nem csak a végrehajtást, azt mindig rá lehet bízni a szociális partnerekre, de hogyha a szociális partnerek egy tagállamban ilyen minimális jogokban megállapodtak, és ezt meg akarják valósítani, és hogyha ebben sikerül egy csomagot elfogadniuk, ami megfelel az irányelvnek, akkor az adott tagállam szintjén a szociális partnerek megállapodása érvényesülhet. És aztán van még egy cikk, amely a szociális partnereknek fontos mozgásteret ad konkrét végrehajtás tekintetében. Ami a hatályt illeti, gyakornokok, szakmunkás tanulók erre is utaltak kérdéseikben. Minden munkavállaló a hatály alá tartozik. Duális képzésben résztvevő szak, szakmunkás tanulók, gyakornokok az egyes tagállamokban különböző szabályok érvényesülnek, ki minősül munkavállalónak a mi definíciónk szerint. Ha a mi definíciónk szerint munkavállalónak minősül, akkor érvényesek rá ezek a szabályok kollektív szerződésekről is beszéltünk, a gyakornokokat is említettem. Aztán az önfoglalkoztatók, illetve a nemzeti szintű mozgástér, aki munkavállaló, az megkapja minimális jogokat, aki nem munkavállaló az irányelv szerint, az arra más vonatkozik de hát ezt nem kell, kell szabályozni, ezt a tagállamoknak kell szabályozni. Aztán volt még egy kérdés arról, hogy ez már minden elmaradott, gyorsabb a technikai fejlődés, mint a törvényeink. Miért hozunk még egyáltalán jogszabályokat? Nos, a technikai e, fejlődést nem fogjuk megállítani, illetve nem mi határozzuk ezt meg. Ez azt jelenteni, hogy ez, meg, ez, ez nagyon negatív lenne, hogy ezt meg akarnánk akadályozni a munkahelyek szempontjából. De egy dolgot mindig is hangsúlyoztunk, szociális piacgazdaság vagyunk, és ezeket az előrelépéseket, fejlődéseket, jelenségeket megfigyeljük, és bizonyos szintű védelmet akarunk biztosítani a munkavállalónak. Ez vezérel bennünket, ezt biztosítjuk, ezt nem veszélyeztetjük, nem akarunk rugalma, nem akarjuk veszélyeztetni a rugalmas szerződéseket sem, egyszerűen csak azt akarjuk, hogy akik ilyen rugalmas szerződések keretében dolgoznak, azok is megkapják a nekik járó védelmet. Jugerius asszony a munkavállaló definíciójára vonatkozó kérdését már megválaszoltam. Volt még egy kérdés, ez is nagyon fontos. Alapvetően egy lényegi kérdésről van szó. Azok a tagállamok, amelyek szeretnének, azok túlmehetnek ezen a védelmi szinten. A 153-as cikk a szerződésben vonatkozik erre, tehát mindig rá lehet tenni egy lapáttal. Mi a minimális szabályok meghatározásán dolgozunk, és mindig lehet ambiciózusabb szabályokat tagállami szinten elfogadni, de kevésbé ambiciózusokat nem. Elnök asszony, Ön a svéd szociális partnereket említette, a 12-es pontot. Nos, nézzék meg, hogy milyen sok mozgásterük van a szociális partnerüknek. Én tudom, hogy Svédországban és az északi országokban nagyon jól működő rendszerről van szó. E, el, hogy nagyon sok mozgásteret kapnak a szociális partnerek, e, és minimális védelemről beszélünk a munkavállalók számára olyan helyzetekben, ahol a mi feladatunk a védelem biztosítása. Akkor is beszéltük már erről, amikor a szociális jogok pillérét készítettük elő. A tagállamok széleskörű szociális védelmet biztosítanak, és hogyha ebben egyre nagyobb védelmet biztosítanak, és így alakul ki a konvergencia, akkor az azt jelenti, hogy minden tagállamnak erősebb szerepvállalásra van szükség, de ehhez szükség van az úttörő tagállamokra is. Nem akarjuk a szociális partnereket akadályozni a munkájukban, úgyhogy ezért mindenképpen szükséges lenne a svéd kollégákkal egyeztetni, mert nem igazán értem azt, hogy Svédországban miért ellenzik ezt a javaslatot. Még egy kérdés a munkavállaló definícióját illetően. Mire vonatkozik ez? Nos, én az Európai Bíróság bírói gyakorlatára, ítélkezési gyakorlatára hivatkoztam. Ebből indulunk tehát ki, ezt vesszük alapul a javaslat hatáját tekintve. Itt az átlátható és kiszámítható munkakörülmények irányelv hatáját határozzuk meg, ebből indulunk ki. Az, hogy egy tagállam a társadalombiztosítás az adó politika terén a munkavállalókra milyen szabályokat hoz, az egy más kérdés. Itt a szociális partnerek, a normákra vonatkozó kérdéseket már megválaszoltam, KKV-k, Szánderasszony. Nos, itt az a helyzet, hogy a KKV-k eh, különleges helyzetét figyelembe vesszük, szeretnénk a munkát megkönnyíteni, és a kis cégeknél, kisebb munkahelyeken más a kapcsolat a munkadó és a munkavállaló között. A nagy koncernekben, a nagy cégeknél persze törvényi szabályozásra van szükség, de a kisebb munkahelyeken vannak spontán lehetőségek is. A próbaidő, Thomas Mann, 6 hónap próbaidő, ez a, leg, ez a maximális próbaidő lehet ezt növelni, de ez a szociális partnerek felelősségi köre. Előfordulhat, hogy vannak olyan munkahelyek, ahol hosszabb munkaidőre van szükség, de ezt nem akarjuk kizárni, de mm, alapvetően a hat hónapból indulunk ki. Nem akarjuk azt sem, hogy a próbaidőt, próbaidővel visszaéljenek, több próbaidőt határozzanak meg egymás után. Rodriguez asszony kérdése. A szociális biztonság témája, ez a szociális pillérbe tartozik. Mi ebbe, ehhez a témához benyújtunk egy javaslatot a társadalombiztosítás kérdéséhez, ez március 13-án lesz. Egy javaslatot fogunk benyújtani a tepénz mm, rendszerre vonatkozóan ezzel kapcsolatban egy ajánlást fogunk kidolgozni, tehát a társadalombiztosítás, szociális biztonságot illetően. Azt szeretnénk, hogy mindenki, aki fizetett munkát végzez, lehetőséget kapjon arra, hogy a társadalombiztosítás be tudjon fizetni, hozzá tudjon ehhez járulni, és ne veszítse el a, a szerzett jogait, illetve minden adott munkavállalói vagy minden adott munkastátuszban szerzett jogát halmozni tudja. a látszat önfoglalkoztatók már nem számítanak önfoglalkoztatónak, ők tehát eh, munkavállalók, hogyha a mi eh, definíciónknak megfelelnek, és ezért az itt leírt jogok eh, őrejük is vonatkoznak. Feltette valaki ezt a kérdést, hogy nem úszunk-e az árral szemben. Hát lehet, de a szociális pillért eh, elfogadtuk, eh, az alapértékeket lefektettük, eh, többször is beszéltem már erről. Hát az árral szemben úszni, hm, nem hiszem, szerintem inkább az árral együtt úszunk, meg kell néznünk a valóságot, a körülményeket, az adottságokat az üzleti világban, a gazdaságban, rugalmasabb szerződésekre, kevésbé standard szerződésekre van szükség, talán az megfogalmaztuk azt is, hogy mi a helyzet az atipikus és a tipikus munkavállalói szerződések arányával. Szeretnénk, hogyha biztonságos munkavállalói viszonyok alakulnának ki, ezt kívánjuk támogatni. Azok a munkavállalók, akik atipikus munkaviszonyban állnak, jog, nekik jogukban áll a munkaadóhoz fordulni, hogy egy jobb szerződést kérjenek. Ezt erre írásban kell reagálnia a munkaadónak. Persze erre nincs önmagában jogigénye a, a munkavállalónak, de ezt a kérést megfogalmazhatja, és erre reagálnia kell a munkaadónak. Aztán a határozott idejű munkavégzés, vagy a munkavállalók kikölcsönzése, erre is utalnunk kell. A két irányelvnek mm, illenie kell egymáshoz. A nulla, szer, nulla órás szerződéseket nem tiltjuk meg, nem korlátozzuk egy vagy két órára, hanem azt mondjuk, hogy a rövid szerződéseket ki lehet eh, zárni. A nulla órás szerződéseket nem lehet kizárni az irányelv hatájából, hiszen nincsen korlátozott óraszám, ezért nem lehet ezeket kizárni sem. Hogyha egy nulla órás szerződést eh, kötnek, arra is érvényesek ezek a szabályok. Tehát az itt a vitánk tárgyát képező irányelv hatája alól nem lehet kizárni a nullaórás szerződéseket. Ez nagyon fontos az a munkavállalók számára, akikre vonatkozik az ilyen típusú munkaviszony. Elnök asszony, azt hiszem, hogy ezzel a legtöbb kérdést megválaszoltam. Természetesen a vita folytatódik a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek sok sikert kívánok. Fontos munkáról van szó két-három millió ember kap több jogot, jobb tájékoztatást, és sokan ezt ennek az irányelvnek a pozitív oldalait fogják megélni. A szociális pillérben is megállapodtunk abban, hogy a munkavállalók minimális szintű védelmet kapnak. Ez igyekeztünk ezt nagyon kiegyensúlyozottan megfogalmazni, nem akarjuk a rugalmasságot megszüntetni, a rugalmas munkaszerződéseket lehetővé tesszük, még a nulla munkaórást is, de akkor is kell bizonyos védelmet biztosítani ezeknek az, a munkavállalóknak. A szociális partnerek, a munkaadók, a munkavállalók, a KKV-k képviselőit meghallgattuk, minden érvet meghallgattunk, és végeredményben én azt mondanám, hogy ez egy kiegyensúlyozott javaslat, önmagában az, hogy benyújtottuk ez a javaslat, ezt a javaslatot, ez is azt mutatja, hogy sokat dolgoztunk rajta. Most az önök feladata, hogy ezt értékeljék. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tyson asszony. Köszönöm szépen, nagyon sok kérdésre választ adott, sok időt vett ez igényben. és köszönjük szépen a támogatást, a, a tájékoztatást. Nagyon elégedettek vagyunk azzal, hogy mindig eljön hozzánk, amikor hívjuk, és mindig a rendelkezésünkre áll, eszmecserékre, vitákra, mindig eh, hajlandó arra, hogy meg, megvitassuk a különböző javaslatokat, nem csak átverekedi magát ezeken a közös üléseken, hanem tényleg érdemben válaszol a kérdésekre. Nagyon sok időt töltött velünk ma is, ezért hálásak vagyunk, hiszen még mindig 28 tagállamot képviselünk itt a teremben, vannak különbözőségek, eltérések, úgyhogy bizony kemény vitáknak vagyunk tanúi. A történelemből kifolyólag, illetve más tényezőkből kifolyólag. Parlamenti képviselőként a tőlünk tehető legjobb módon megpróbáljuk ezeket megoldani, és biztos vagyok abban, hogy ön is ugyanezt a célt szolgálja a saját szintjén, megpróbál megoldásokat találni ezekre, és reméljük, hogy jó döntés születik majd a szociális pillér témában. Köszönöm szépen tehát még egyszer, hogy ezt a mai délutánt velünk töltötte, kemény vitában sok kérdésre válaszolt. Köszönöm. Okay, friends, we still have uh, an agenda. Kedves barátaim, még vár ránk a további napi rend, a tízes. Tízes pont következik. A gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítése az Európai Unióban, az Európai Bizottság hetedik jelentése. Rapporteur on this, and it's, uh, uh, uh it's um, én vagyok a jelentéstevője ennek a témának. A véleménytervezetben azt olvassuk, hogy a kohéziós politika a legfontosabb beruházási politikája az Európai Uniónak. Á, bocsánat, mondja az elnök. A kilences napi rendi pontot kifelejtettem. Okay. Let's take a step back and go. Hát akkor egy lépést vissza, kilences napi rendi pont következik. Ez azt jelenti, hogy bele kell húznunk. And I'll give the floor to the rapporteur on, um, uh, Meg is adom a szót a jelentéstevőnek. Gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere 2018 évi növekedési jelentés, foglalkoztatás és szociális vonatkoztatásai. 7 manóra következik. Köszönöm szépen. Én megígérhetem, hogy hatékonyak leszünk. Először is köszönetet szeretnék mondani minden kollégának a módosítók benyújtásáért. Ez a éves növekedési jelentés témájában született. Hála önöknek egy kiegyensúlyozott munkát sikerült végezni, amely nagyon jó alapot ad a folytatáshoz. 256 módosító nyújtottak be, amelyek nagy mértékben, illetve többségükben gazdagítják ezt a jelentést, illetve annak eredeti verzióját. Természetesen nem lehetett mindent bevenni a szövegbe, gondolok a szegénységre, a gyermekek szegénységre, a kirekesztettségre, a munkaerőpiacról való kiszorulásra, illetve abba való integrációra, az oktatásra, a megfelelő kompetenciák megszerzésére, a fizetés növekedésére, a produktivitásra, és így tovább. Ugye Természetesen van némi ellentmondás a politikai frakciók között, és ez természetes is. 37 kompromisszumot nyújtottunk be az árnyékjelentéstevőkkel, és négy árnyékjelentéstevői ülésre került sor ma reggel is, illetve ma délben, az ebédszünetben, és ezzel sikerült tökéletesíteni a kompromisszumokat. Remélem, hogy ez kiegyensúlyozott kompromisszumot eredményez majd. Célom az volt, hogy minél hatékonyabban sikerüljön összefésülni a különböző álláspontokat, amelyek néha azonban ellentétesek voltak, néha eltér a véleményünk, de megpróbáltuk ezeket összefésülni a különböző ülések során. Amit nagyon fontosnak tartok az anyag kapcsán, az az, hogy valós és pragmatikus üzenetet tolmácsoljunk. Egyértelmű üzenetet küldjünk a tagállamok felé, a szociális politikára vonatkozóan, illetve a foglalkoztatási politikára vonatkoztatva. Azt mondtam, hatékony leszek, hát ennyit bevezetőképpen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Javi López kapja meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek én is, mint jelentéstevünk is. Csak annyit kell tennem, hogy meg kell köszönöm azt a munkát, amelyet eddig elvégeztek mind a jelentéstevő, mind az árnyékentéstevők úgy gondolom, hogy nagyon konstruktív és együttműködő a hangnem, amelyet sikerült, sikerült kikovácsolni, és nyilván most, hogy a lényeghez kezdünk érni, frakcióink számára vannak bizonyos fontos kérdések, mint a szociális alap, a fizetések, az új szociális pillér, és ahhoz kapcsolódó kérdések, vagy az, hogy milyen minimum eszközöket, minimum normákat tudunk elfogadni, vagy kell elfogadni, vagy akár említhetném a gyermekek védelmét is, az fiatalok védelmét. Nyilván igyekszünk ezen kérdésekben is megállapodásra kerülni a frakciók között, és majd meglátjuk, hogy meddig jutunk el, sikerül megállapodnunk eddig nagyon messzire jutottunk már is, és nagyra becsüljük azt a konstruktív hangulatot, hangnemet, amelyet sikerült megütni. Köszönöm. Thank you, Ulrike Trebesius. Köszönöm szépen, Ulrike Trebesius a következő, de úgy látom, hogy nincs itt, nem tudom, hogy helyettesíti-e valaki. Janátó, tessék, megadom a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák, nagyon sajnálom, hogy csak most kerül sor ennek az anyagnak a megvitatására, hiszen a munka már lezajlott. Szerintem a jelentéstevő kiváló munkát végzett, nagyon sok észszerű kompromisszumot sikerült tettő alá hoznia. Hogyha megengedik, egy-két szóban elemezném a jelentést. A foglalkoztatás kapcsán először is. Nagyon jó, hogy növekszik a foglalkoztatás az Európai Unióban, hiszen így a megfelelő 75%-os foglalkoztatási célt megvalósíthatjuk, ez benne van a 2020-as célkitűzésekben, de azt látjuk, hogy még mindig nagy az eltérések a különböző tanállamok között. Ami a hosszú távú foglalkoztatás, illetve munkanélküliséget illeti, ezt nem lehet egyes intézkedésekkel orvosolni. A, nagyon fontos az, hogy elkerüljük a szociális kirekesztettséget. Sajnos elég bürokratikus terhek hárulnak a munkanélküliekre. Aztán ami a készségeket és kompetenciákat illeti a formális és nem formális tanulási környezetben, ez különösen fontos a menekültek, illetve kiszolgáltatott csoportok esetében. Fontos az is, hogy megpróbáljuk áthidalni az a készségekben jelentkező hiányosságot, illetve a munka, munkaerőpiaci követelményeket. Azt látjuk, hogy a fiatalok az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés még mindig nem teljesült ki teljes formában, tehát még van hova fejlődni. Aztán ami a szegénységet és a szociális kirekesztettséget illeti, ez továbbra is nagyon súlyos probléma, és nagy az egyenlőtlenség, amely a gazdaságot hátrányosan érinti, illetve a fenntartható növekedést is. Itt az európai szociális pillér nagy reményekkel kecsegtett, ezt tavaly vezettük be 2017 novemberében. Itt megpróbálunk, megpróbáljuk a szociális jogokat érvényesíteni az Európai Unió határain belül. Nem beszéltünk csak az innovációról és a munkaerő fejleményekről, anélkül, hogy a szociális védelemről ne beszélnénk. A szociális pillér mindenképpen kihívás a tagállamok számára, azonban ez reménysugár azon személyek számára, akik a határvonalokon élnek. Is someone replacing uh, Kuneva? No? Kuneva asszony helyett jött valaki? Nem? Akkor Cánoka asszony következik. Well, uh, Jean Lambert, who is not today in the parliament. So uh, we know that Uh, Tehát, ami a kompromisszumokat illeti, a zöldek számára nagyon fontos a uh, jelenlegi szakaszban a következő először is. A szociális pillér elveinek érvényesülni kell az oktatókra vonatkozóan is, ez eddig még nem valósult meg. Aztán szociális indikátorok, ezekre nagyon oda kell figyelni, és valós hatást kell, hogy kifejtsenek. A szociális igazságosság legalább olyan fontos, mint a gazdasági, és megfelelő intézkedésekre van szükség akkor, hogyha egyensúlytalanság merül föl. megfelelő átmeneti intézkedéseket kell foganatosítani a körforgásos gazdaság előmozdítása érdekében. Aztán a szociális beruházásokat is támogatnia kell a bizottságnak. Konkrét jogi fellépésre vagy javaslatokra lenne szükség a bizottság részéről. A szociális pillér alapelveire vonatkozóan. Tehát ezek voltak a legfontosabb gondolataim. Uh, thank you. Uh, then we. Köszönöm szépen. Akkor az IFDD-re kerül a sor, ha a képviselőket valami valaki, ha nem, akkor az INF jön. Ha ők sincsenek itt, akkor még azt elmondom, hogy Kuneva asszonyt senki sem helyesítette a GUE frakcióból. Ez azt jelenti, hogy ugye elmentek. And this is, he is not here either. There is no one left from uh, the... Nem maradt senki itt a bizottságtól is, nem tudom, az foglalkoztatási főigazgatóságtól Eh, akar valaki valamit mondani, nem, akkor az utolsó felszóló következik összefoglalóként. Megadom a szót. Mogę, mogę na koniec tylko i wyłącznie obiecać, że do ostatniego momentu pracy... Nos, nézzük, e, záró következtetésként nem mondhatom azt, hogy ez volt az utolsó találkozónk, megpróbáljuk valahogy a különböző álláspontokat összefésülni. De nem ígérhetem az, hogy ez aztán meg is valósul. Thank you very much. The adoption... Köszönöm szépen. A szakbizottsági szavazásra 26-27-én kerül sor ebben a hónapban a plenáris elé pedig márciusban kerül az anyag, másodikán, március másodikán. A tízes napi rendi pontra térünk rá, ez pedig nem más, mint az Európai Bizottság hetedik jelentése. Jelentéstevőként azt tudom mondani a gazdasági társadalmi és területi kohézió erősítéséről, hogy az Európai Unió elsődleges feladata az kell legyen, hogy ezeken a területeken legalább ugyanilyen költségvetési szinten folytassuk a beruházásokat, mint az eddigi időszakban. A szociális alapot úgy gondolom, hogy meg kell őrizni, legyen ez az elsődleges Európai Uniós eszköze az integrációknak, illetve az, az integrációnak, illetve a munkaerőnek, a munkaerőpiacról való visszatérését elősegítő reintegrációnak, az egyenlőtlenségek elleni küzdelemnek, és hangsúlyozom azt is, hogy fontos a gyorsabb végrehajtás és az ökönömentesebb átmenet a programozási időszakok között, szükség van a kapacitások fejlesztésére, és természetesen az unió munkahelyteremtő képessége még mindig elégtelen, és ezért erősítendő, tovább erősítendő. Ebből nem sok mindent gondolunk különösebben újdonságnak de azt komolyan, keményen megfogalmazzuk, hogy jelentős tevékenységre, serénységre van szükség mindezek teléhez. Prieto úr sincs már itt körünkben. Ön pedig a néppártot képviseli, kérem, hogy Didier úr szólaljon fel. Euh, Köszönöm szépen. Először is szerettem volna köszönetet mondani a jelentéstevőnek a jelentés tervezetéért, amely véleményem szerint kiváló vita alap egy ilyen fontos témában, mint a kohéziós politika. Biztos vagyok benne, hogy nagyon konstruktív párbeszédet folytatunk majd ezzel kapcsolatban. A kohéziós politika, és ezt mindannyian tudjuk, a szolidáris Európa nagyon fontos alapelve ez egy olyan politika, amely minden régió előnye, régió előnyére kell, hogy váljon. Minden régióról beszélek. Én Ilde de franceból érkeztem, ez egy fontos franciaországi régió. A strukturális politika kontextusában fontos szerepet játszanak tehát a, és a területi és szociális összetartásban a régiók. Nagyon fontos, hogy jobban aktívabb szerepet, aktívabb szerepet vállaljunk, hiszen fontos kihívások előtt állunk. Az Európai Unióval ez eléggé bizalmatlanul állnak szembe most már a polgárok. A kohéziós politika ugyan önmagában egy mindenképpen hozzáadott érték, de Röviden hadd térjek ki mindemellett három problémára, amelyek egyrészt operatív, másrészt módszer szinten jelennek meg, és amelyeket javítani lehet. Az első a komplexitás, a megvalósítás komplexitása a kohéziós politika legyen egyszerűbb, hatékonyabb és kevésbé bürokratikus. És azt gondolom, hogy az administratív teher túlságosan magas. Az arányosság elvé, elve kell, hogy megvalósuljon az ellenőrzés és a pénzügyi kockázatok fölött. Tehát például egy 20 millió eurós projekt és egy 200 millió eurós projektre vonatkozó szabályok egyformák. A gyorsabb megvalósítás, az egyszerűsítés, autentikus megvalósítás nagyon fontos. Már most léteznek bizonyos prób programok a Horizon 2020-ban, innovációs fejezetben például, itt egy egyetem, vagy egy vállalkozás, vagy egy kutató intézet, hogyha csak a online módon egyszer tölti ki a kitöltendő mezőket, akkor kap egy kilenc számjegyből álló kódot, és utána már nem kell még egyszer mindent előről kitöltenie, hanem csak ezt a kódot adja be, és ezzel részt vehet több pályázaton is. Valami hasonló elvet kellene megvalósítani a kohéziós politikában is. Hát mégis a digitális korszakban élünk, és ezzel tehermentesítenénk a válasz a vállalkozásokat. Ezek az adatok, amelyek már egy nyilvántartásban szerepelnek, ezeket mechanikusan az új programokban is fel lehetne használni, tehát egy teljesen központosított rendszer valósulna meg ennek megfelelően. Másodszor azt hiszem, hogy jobban figyelembe kell vennünk a régió közötti különbségeket, illetve a régiókon belüli különbségeket. Vannak ugye gazdag régiók, amelyek összességében gazdag, gazdagok és gazdag városaik vannak, de ezeken is van, ezekben is van ö, ö, szegényebb város vagy falu. Az Ile-de-France régióban például, amelynek egyik alelnöke vagyok, itt vannak gazdag városok, de vannak, van ott például Szenszanni, amely gazdaság és társadalmi problémákkal küzd, és súlyos nehézségekkel. Végül pedig az utolsó pont, a fejenkénti GDP mellett azt gondolom, hogy fontos lenne olyan tényezőket is figyelembe venni, amelyek jobban megfelelnek a valóságnak. Például figyelembe kell venni a munkanélküliség szintjét, az, a fiatalok munkanélküliségének a szintjét, amely szomorú módon nagyon magas, és azt gondolom tehát, hogy a fejenkénti GDP mellett egyéb tényezők is fontosak, és ezen alapok kiutalásában szerepet játszanak, és e, e, lehetővé teszik a munkavállalás, a munkavilágába való visszatérést. Egyszerűsítés, arányosság és egy olyan kohéziós politika, amely az egyensúlytalanságokat jobban figyelembe veszi az, a régiókon belül, illetve a szociális kritériumokat is. Szerintem ezekre a témákra külön oda kellene figyelnünk, és azt hiszem, hogy nagyon jó lesz az együttműködés. Köszönöm. Thank you, Mr. Didier. Uh... Köszönöm, Didier úr. Gutierrez Prieto nincs itt megadom a szót képviselőtársamnak. Köszönöm szépen! Valóban Szercsót helyettesítem, és azzal kezdem, hogy szeretnék köszönetet mondani az elnök asszonynak, amiért megszövegezte ezt az véleménytervezetet. Jó kiindulási pont ez a vitához, és úgy gondolom, hogy számunkra, és a szociális politikákat komolyan vevő képviselők számára nagyon sok eh, minden miatt csatába kell majd szállnunk, úgyhogy jó, hogyha van egy használható vélemény a kezünkben. Lehet, hogy túlságosan aggódunk, de aggódunk amiatt, hogy 2020 után csökkenhet az EU-s kohéziós alapok eh, feltöltöttsége, az, a Brexit miatt, az Európai Unió prioritásainak változása miatt. Én természetesen nem mondom azt, hogy az Energiaunió, vagy az Egységes Belső Piac, vagy a Digitális Unió nem lennének fontosak, de azt is aláhúznám, hogy ha a kohéziós politika garantálja azt, hogy mindenki hasznát, hasznot húz a jobban működő gazdaság fejlődéséből, akkor ez az emberek életére is kihat majd, és úgy gondolom, hogy ennek megfelelően oda kell figyelnünk arra, hogy milyen költségvetést fogadunk el 2020 után. A szociális beruházások még mindig a válság előtti szinten vannak, a tagállamoknak sokkal több mindent kell tenniük a jelenlegi és jövőbeni kihívások fényében ezen a téren, és bátorítanunk kell őket. Itt van nálam az a nyilatkozat, hogy frakcióm támog- nem fog támogatni semmilyen olyan törekvést, amely a közös politikai gyöngítését szolgálná, és ez az ön tervezetében is szerepel, úgyhogy éppen mi támogatni fogjuk ezt az anyagot. Másrészt az a kérdés, hogy a, az upward convergency, a felfelé való konvertálás, konvergencia kérdése olyan központi témává válhat, amit, amit, ami, ami ami az új pénzügyi és többes pénzügyi keret keretében tulajdonképpen gyakorlattá válhat. Mindenféleképpen arra szólítanék fel, hogy vizsgáljuk felül az Európai Unió kohéziós politikáit, nézzük meg, hogy mennyire eredményes, mint a szociális és gazdasági fejlődés motorja, hiszen mondhatjuk, hogy a felfelé való konvergálás szempontjából nem volt túlságosan jó az elmúlt időszakban a teljesítménye az Európai Unió politikáinak, annak ellenére, hogy megpróbálta az EU a kohéziós politikát a szociális célokkal összehangolni. Jelentős gazdasági és szociális különbségek vannak Európa szerte, és most már új földrajzi különbségek is jelentkeznek Európában, amelyeket a válság csak erősít sőt gyorsít. Tehát szeretnék új indikátorokat javasolni, vagy kérni, például lehetne egy szociális fejlődés indikátor, amely bemutatja, hogy a, a, azok a régiók, ahol az egyfőre első GDP alacsony egy adott országon belül, náluk milyen ütemű a fejlődés a szociális fejlődésnek számos szempontból mérhető a teljesítménye, vagy éppen az elmaradása, és a jelentéstevőként önnel együtt tudunk dolgozni annak érdekében, hogy átgondoljuk, hogy hogyan lehet a fejlődés valóban mérni, a valós kohéziót hogy lehet mérni az Európai Unión belül. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, megadnám a szót Jana Szitnaszka asszonynak az ECR nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy örömmel olvastam nyilatkozatát a kohézióval kapcsolatban, és tisztában vagyok azzal, hogy hazám Szlovákia törekedhet arra, hogy polgárai számára jobb életmenőséget biztosítson, és ebben ezek az elképzelések is segítik. Ugyanakkor polgáraink nem látják eléggé világosan a pozitív oldalát ezeknek a megközelítéseknek, és inkább az a véleményük, hogy a forrásokat nem megfelelően használták föl nyilvánvalóan nem vádolhatjuk a kohéziós politikát ö, ö, magát. A problémát mi magunk okozunk gyakran a tagállamok, tehát mindig van mit javítani, és nem hunyhatunk szemet a fölött, ami adott esetben nem működik, ami adott esetben nem hozza azokat az eredményeket, amelyeket elvártunk. Ilyen esetben át kell gondolnunk, hogy mit tehetünk. Két fontos felvetés hangzott el itt, és ezekkel együtt is egyet is tudok érteni. Az egyik a valós eredmények hatékonysága, a másik pedig a készségekre és a fiatalok képzettségi szintjére való koncentráció. Nagyon nagy lehetőség van a fiatalokban a jövőre nézve. Az én módosítóim ezért ezekre a kérdésekre fognak koncentrálni. Köszönöm.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 a kohéziós politikák vitája nem folyhat le anélkül, hogy kapcsolatot ne teremtenénk a kohéziós politikák összeroskodása között egyfelől, és az egységes belső piac megvalósulása, kiteljesítése között másfelől. De legyünk őszinték, az elmúlt időszakban a megszorítási politikák E, amelyek megvalósításra kerültek, ugyancsak rettenetes hatással voltak. A kohéziót éppenséggel nem erősítették, sőt, a megosztottságot erősítették, a különbségeket erősítették a tagállamok között, fokozták a szakadékokat a szegények és a gazdagok között, és a tagállamok között is. Nőtt a szegények gazdagok közötti különbség tehát meggyőződésünk, hogy a kohéziós politikák, politikákat megfelelően kell végrehajtani, végre kell őket hajtani, de megfelelően oly módon, hogy azok az egyes tagállamok stratégiai céljainak megfeleljenek. Azaz nem lenne szabad, hogy ezek feltételesek legyenek. Az úgynevezett kohéziós alapok feltételes elven működnek, nem a tagállamok döntik el, hogy mire használják őket, legalábbis nem érdemben. Nem lehet a gazdasági vagy a területi kohéziót úgy támogatni, hogyha ezeket a politikákat nem a stratégiai ágazatok és a közpolitikák támogatására használjuk fel, hanem a tagállamok stratégiai ágazatainak megerősítésére, a munkahely teremtésére használjuk, és így tovább. Meggyőződésünk, hogy az igazi kohéziós politika, amely meg is érdemli ezt a nevet, úgy kell, hogy kinézzen, hogy az Európai Uniónak a költségvetését fel kell hízlania, és az elmúlt évek egy, pontosan ennek ellenkezőjét mutatják. A kohézióra szánt kapacitások és pénzek aránya csökkent. Tudjuk, hogy voltak nyilatkozatok azzal kapcsolatban, hogy az EU politikának a kohéziót kell számol, támogatnia, de azt is látjuk, hogy a gyakorlatban ez nem feltétlenül így valósul meg, és a hozzájárulást ehhez a tagállami GDP-re kellene, arra arányosítva kellene meghatározni. De hagyj fogalmazok meg kritikát a, a beruházási arányok lassulására és a kohéziós költségvetésben. Ezek a pénzek aztán a kiszervezésre, a határőrizetre, a, a katonai képességek fejlesztésére mennek. Ezt nem támogatjuk. Ugyanakkor van még egy dolog, amire szeretném a kollégáim vélemény, figyelmét fölhívni. A kohéziós politikában szerepelnie kellene az integrációnak, a menekültek és a migránsok integrálásának is. Elnök, nem látom, hogy lenne, -e, lenne bent zöld képviselő, akkor az EFTD következik, Laura Ager de ő nem akar felszólalni ezzel a témával kapcsolatban, akkor Zsóan Mela, vagy talán úr, nem? Nem tudom, hogy van-e kérdésünk arra, hogy a szakbizottsági tagokat bocsánat, javítja magát az elnök, a főigazgatóságot esetleg megkérdezik, a bizottságot. Esetleg Louis Dijkstra úr szeretne valamit mondani. Nagyon röviden az Európai Bizottság foglalkoztatási főigazgatósága részéről, és aztán mennék a következő napi pontra. Köszönöm, hogy szót kapok, nagyon röviden. Úgy gondolom, hogy egyetértünk nagyon sok megjegyzéssel és ajánlással, amely a jelentésben szerepel radikális egyszerűsítésre van szükség, hogy sokkal könnyebb legyen a kezdeményezetek számára hozzáférni a pénzekhez, feltétlenül érvelni fogunk amellett, hogy megfelelő költségvetésre van szükség a biztosan az Európai Unió teljes területének lefedésére, és lefedéséért fog küzdeni és azt is vizsgáljuk, hogy tudunk-e több szociális indikátort alkalmazni a finanszírozás szétosztásában, és tulajdonképpen az időt kímélendő itt le is zárom a listámat. Elnök, köszönöm szépen a módosítók benyújtásának határideje február 27-e dél. Csak angol nyelven lehet benyújtani módosítókat. Március 21-22-én lesz Eh, a szavazás nálunk. A Regi szakbizottságban március 27-én lesz a szavazás, ezzel megköszönöm ezt napirendi pontot. A 11-es napirendi pontban rátérünk hát rá, amely az Európai Unió oktatási rendszereinek modernizásával kapcsolatos. Meg is adnám a szót Kosloszka Radzsevics asszonynak. Öné a szó, 11-es napirendi pont. Köszönöm szépen. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy ezt a vélem, ezt a véleményt az 54-es pont alapján dolgoztuk ki. A foglalkoztatási bizottság kizárólagos kompetenciájába tartozik, tehát ez a téma. Tudjuk, hogy a munkaerőpiacon mindenkinek a helyzete attól függ, hogy milyen általános helyzet uralkodik a munkaerőpiacon és a gazdaságban, és az adott személy lehetőségeitől is, és képességeitől, illetve az oktatástól is, amelyben részesedett az adott személy. Tehát az oktatás és a munka közötti összefüggésrendszer az, ami tárgyát képezi ennek a véleménynek. A fiatalok felkészülése, felkészítése a munkaerőpiacra nem az egyetlen célkitűzése az oktatásnak, de az egyik célkitűzése, és ezt meghatározza az oktatás minősége is. Tehát a munkaerőpiacra való belépés belépési lehetőséget meghatározza az, hogy az oktatás milyen minőségű. Ebben az összefüggésben szeretnék néhány dolgot megosztani önökkel. A második dolog az az, hogy a, az európai munkaerőpiac a technológia terén nagyon előre haladott, és ezért e, a digitalizáció miatt egyre inkább szükség van a magas szintű specialistákra, szakértőkre, és e, ezért nagy szükségletek, nagy szükséglet alakult ki a jól képzett munkaerők, munkaerő irányába, és egyre kisebb az, az igény a képzetlen munkavállalókra. Ennek meg kell felelni, reagálni kell erre, és ezért a felsőoktatás az, amely amely a tömeg, tömeges oktatással egy csapdába lépett. Ezzel egyre több az egyetemet végzett személy, de ez nem vezet a kívánt eredményekhez. Ez azt jelenti, hogy ezek a fiatal diplomások nem igazán működnek jól eh, a eh, munkaerőpiacon, mert eh, a, nem elég mm, tudást, szakértelmet szereztek. A fiataloknak több, a fiatal európaiaknak több mint 20%-a nem rendelkezik például a legminimálisabb képességekkel, például azzal, hogy olvassanak és megértsenek egy szöveget. Szinte a, a másodszintű analfabet, analfabetizmusról beszélhetünk. Aztán a fiatalok nagy része rendelkezik ezekkel az alapismeretekkel, de sok mindennel ezen túl nem. Úgyhogy a, még a magasabb szintű egyetemi végzettek bizonyos, sem rendelkeznek bizonyos alapismeretekkel. A következő kérdés merül fel. Egy ilyen felsőoktatásnak mi értelme van, és hogyan lehet ezt javítani? Mire van szükség? Szeretnék tehát egy javaslatot tenni a Foglalkoztatási Bizottságnak, amely a következő. Növelnünk kell a felsőoktatás minőségét, a benchmarkokat, a referenciapontokat, amelynek köszönhetően az tagállamok oktatási minőségét mérni tudjuk. E, ezek kvalitatív benchmarkok kell, hogy legyenek, nem csak kvantitatív benchmarkok. Ennek köszönhetően tudjuk megalapítani, hogy elegendő képzettséggel rendelkeznek-e, és készségekkel ezek a fiatal diplomások. nagyon nagy szükség van bizonyos szakmai kompetenciákra, de ezek magasabb szintű kompetenciák, olyanok, amelyek a gimnáziumi és egyetemi képességek között helyezkednek el, tehát a professzionális, szakmai iskolákról van szó, amelyek konkrétan felkészítik a fiatalokat a munkaerőpiacra. A nagyobb szükség van a gyakornoki tapasztalatokra, a tapasztalatszerzésre és meg kell néznünk azt, hogy milyen megoldások valósultak már meg az egyetemi világ és a gyakorlat között. Itt az ideje, hogy rátérjük a cselekvésre az egyetemek, az iskolák nem eléggé rugalmasak. Konkrétan erről szól e, ez a e, vélemény, e, tehát összességében a munkaerőpiac és az oktatás közötti kapcsolatokról van ebben szó. Flavio Sanonato. Flavio nak adom meg a szót, tessék. Grazie, Presidente. Vorrei Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek ezért a jelentésért. Árnyék jelentéstevőként be fogok nyújtani néhány módosító javaslatot, bizonyos bekezdéseket ki fogok hangsúlyozni, és néhány dolgot, amelyek szívügyemnek számítanak. Van itt egy dolog, ami feltűnt nekem. Egy Harvard professzortól hallottam azt, hogy az oktatás drága és hogyha aki az oktatást drágálja, az állítsa ezzel szembe a butaság költségeit az oktatásba való beruházás, ez egy kulcsfontosságú lépés, és természetesen nagyon fontos a minőségi oktatás. A szociális inklúzió fényében mindenki számára nyitva kell hagyni az utat a képzéshez a szociális pillérben elfogadott jogokra szeretnék utalni. Mindenkinek van joga a képzéshez, a szakképzéshez, és a folyamatos továbbképzéshez, ráadásul ez inkluzív formában kell, hogy megvalósuljon, annak érdekében, hogy a társadalomba integrálódni tudjanak a fiatalok, és a munkaerőpiacra is bejussanak hogyha nem akarjuk, hogy ez a szociális jogok pillére csak üres szólam maradjon, akkor konkrét cselekvéseket kell indítani. Ami a kutatást, ami a keresletet és a kínálatot illeti a képességek terén és ezek arányát, nos, a munka egyik oka lehet az, hogy nem a megfelelő képességgel rendelkeznek a fiatalok, de ez egy strukturális ok is. Nagyon fontos a kompetenciákat folyamatosan fejleszteni minden oktatási szinten, és lépést tartani a munkaerőpiac alakulásával, fejlődésével. Ez a maga a valóság folyamatosan változik, egy dinamikus rendszerben élünk. Az oktatásnak nem csak a foglalkoztatási lehetőségeket kell javítania, hanem az úgynevezett horizontális képességeket, a döntésképességet és egyéb képességeket. Ami a hatos pontot illeti a javaslatban, itt munkahelyekről, pozíciókról, kompetenciákról van szó, feladatok és készségek, munkahelyek és pozíciók helyett feladatok és készségekről beszél, ez nem teljesen világos számomra. És még egy dolog, a többi eh, tagállamok, a többi tagállamban is erősíteni kell az iskolák, a szakmai képzés és a munkahelyek közötti együttműködést a szociális partnerek bevonásával, tanulmányokat eh, tanulmányok készültek erről a témáról, a gyakornoki eh, helyekről, a szakmunkás tanulók helyzetéről, e, ezt e, e, támogatni kell, erősíteni kell, de nem szabad, hogy a gyakornokhelyeken visszaéljenek, hogy ezek ingyenes munkaerőnek tekintsék ezeket. Nagyon sok még mindig a korai iskola elhagyó, ezen téma vagy jelenséggel szemben is fel kell lépni. A másodlagos, a, a középfokú oktatás ingyenessége is elengedhetetlen. A tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy ezt megvalósítsák, és akik az általános és a középiskolai képzéssel készen vannak, azoknak lehetővé kell biztosít, lehetőséget kell biztosítani a tovább tanulásra, aktív inklúzióra van szükség, a kapacitások, a kompetenciák erősítésére, főleg a munkanélküliek vagy a rosszul képzettek számára, illetve az idősebbek és a migránsok számára is. Ami a bevándorlókat és a migránsokat illető, e, illeti egy dolgot nagyon fontosnak tartok, ők természetesen új kompetenciákat és tudást is hoznak magukkal. Ez a kulturális és a gazdasági fejlődéshez is hozzájárulhat, de őket természetesen iskolázni kell, be kell integrálni kell az munkaerőpiacra, specifikus programokra van szükség azért, hogy a formálisan és informálisan szerzett kompetenciáikat el tudjuk ismerni egy egységes rendszer szerint. Köszönöm még egyszer az árnyék jelentéstevőknek, és várom az együttműködést. Köszönöm szépen. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Uh, Arne Gerike nincs itt. Zidánszka asszony helyettesíti? Nem. Akkor az Álde. Oszelimovics kollégánk nincs itt, helyettesíti -e valaki? Nem. Akkor Szikliotis képviselő, tessék, önél szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a véleményért és a munkájáért. A mi részünkről, a GOE részéről tehát nagyon intenzív problémákkal nézünk szembe, ami az általános elvet illeti. Mi azt gondoljuk, hogy az oktatás nyilvános és az emberre koncentráló oktatás kell, hogy legyen. Ez azt jelenti, hogy nem szabad elfelejteni azt, amit Arisztotelész mondott, mégpedig azt, az, hogy az ember az, aki részt vesz a közügyekben, ezt nem szabad elfelejteni. Fontos tehát, hogy egy olyan oktatási rendszert dolgozzunk ki, amely lehetővé teszi a munka világába való belépést. Az állam feladata tehát, hogy ezt az oktat, ezen oktatási rendszeren dolgozzon, és lehetőséget biztosítson mindenkinek. Nem a multinacionális cégek fognak ezzel foglalkozni. Nekünk nem azt kell szem előtt tartani, hogy az oktatás csak a pénzt tegy, állítsa középpontjába. Teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy olyan megoldást kell találni, ami megoldja a mismatching problémáját, tehát a kereslet és a kínálat nem, egymáshoz nem illeszkedésének a problémáját. Nem mondhatjuk állandóan azt, hogy az a hibás, tennünk kell érte valamit. Ami a munkakörülményeket illeti, Gyakran halljuk azt, hogy a digitalizáció miatt merül fel ez a kereset és a kínálat közötti meg nem felelés. Ezzel nem értünk egyet. Azt tartjuk fontosnak, hogy az oktatás szintjét emeljük, a digitalizáció Természetesen bizonyos munkahelyek megszűnéséhez vezet, a másik oldalon nyilván jönnek létre új munkahelyek, minden esetre olyan munka, új munkahelyekre van szükség, amelyek nem kiszolgáltatott munkavállalók számára készülnek, hanem amelyek normális, biztonságos körülmények között teszik lehetővé a munkavállalást. Emellett Emellett az is nagyon fontos, ami a hatos cikkben szerepel ebben a véleményben, de ezzel nem értünk teljesen egyet. Itt a munkahelyekről és a pozíciókról, a feladatok és a készségekről van szó. Nagyon súlyos problémák merülnek itt fel, ezeket a pseudo foglalkoztatási és áll ö, ö, önfoglalkoztató munkaviszonyokat nem tudjuk elfogadni. A munkavállalóknak munkavállalóknak mindenképpen társadalombiztosítást is kell kínálni, és nem tudjuk elfogadni azt, hogy ezen feltételeknek ne feleljenek meg bizonyos munkahelyek. Természetesen vannak módosító javaslataink is, amelyeket majd benyújtunk. Köszönöm szépen. Thank you, eh, Köszönöm szépen, Ránke asszony, a zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Ez egy na- nagyon jó kiinduló pont. Három dologra szeretnék utalni, eh, amelyben vannak eh, különbségek. A többi hozzászóló is említette a digitalizáció, az automatizálás eh, problémáját ha megnézzük a tanulmányokat, nagyon nagy divergenciát látunk azzal kapcsolatban, hogy milyen hatással lesznek ezek a jelenségek a munkaerőpiacra. A vélemény tervezet abból indul ki, hogy más oktatási rendszerekre van szükség, hogyha meg akarunk felelni ezeknek a kihívásoknak, de ezzel egyetértek, de azt is meg kell néznünk, hogy milyen típusú alap eh, készségekre, eh, kvalifikációra van szükségük eh, az embereknek az, ahhoz, hogy a változó munkaerőpiacon megállják a helyüket a tanulmányokkal kapcsolatban elmondhatom, hogy azt látjuk, hogy új kihívások merülnek fel, és az oktatási rendszerünknek erre fel kellene készülnie, és erre fel kellene készítenie a következő generációt. A másik dolog, amiben egyetértek a hozzászólókkal, ami öm, azt illeti, hogy miért van olyan sok munkanélküli fiatal, azért, mert nem felelnek meg a készségek az elvárásoknak. Ez a mismatching helyzet, ez megfigyelhető a munkaerőpiacon, de egész, egész más tényezők is szerepet játszanak a munkanélküliségben. Nyilván a megszorító intézkedések is fontos szerepet játszottak itt. Mennyi pénzt fordítottak a munkahelyek teremtésére? Ez egy fontos kérdés. Ezt nem szabad félresöpörni akkor, amikor a helyzetet értékelni akarjuk. Az utolsó dolog, amit erősíteni szeretnénk a jelentésben, ez az élethosszig tartó tanulás szerepe. Említettem, hogy mindegy, hogy milyen tanulmányt nézzünk meg, a munkaerőpiacon felmerülő változások mindegyikben megjelennek. Hogyha valaki a 20 éves 20-25 éves korára lezárja az egyetemi tanulmányait, és aztán ezután élete végéig ugyanazt a munkát végzi, hát ez ma már nem elképzelhető, folyamatos továbbképzésre van szükség, és nyilván az oktatási rendszereket, tanul, iskolákat vizsgáljuk mi, de persze más módon is lehet képes, készségeket szerezni, és ezt is meg kellene említeni ebben a jelentésben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Laura Aguiar az EFTD részéről. Sí, grazie, Presidente, e grazie alla collega. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a Köszönöm szépen Kozlovszka kollégának e, ezt az első tervezetet ebben a fontos témában. Mélyreható változások előtt állunk Az ipari éra után most egy posztmateriális éra, az immateriális javak korszaka kezdődik. Az információ, az adatok, a szimbólumok, az esztétikai aspektusok játszanak fontos szerepet, és emellett ennek megfelelően az oktatási rendszerben is változásokat kell elérni. De hogyan lehet, hogyan tudunk megfelelni ezeknek a e, feltételeknek, kihívásoknak? Hogyan tudjuk ezeket a kontext, megfelelő kontextusban e, tekinteni? Digitalizáció, robotika, ezek az új slágvortok, ezeken mérettetik meg, hogy milyen sikeresek vagyunk, illetve a munkaerőpiacon és a képzésen. Megfelelő digitális kompetenciákat kell felépítenünk az új technológiák használata érdekében. Ez az új jövőbeni munka világa szempontjából is fontos. A digitális időszakban, korszakban az is érvényes, hogy a változások nagyon gyorsan követik egymást, és ez destabiliz- destabilizáló hatással van a társadalmakra. Ezen okokból a képzési, oktatási eszközöket igazítani kell ezekhez a jelenségekhez. Itt néhány lényegi stratégiát emelnék ki. A harmonizáció az, az végzettségek egységes elismerése a tagállamokban, és az is fontos, hogy foglalkozzunk a korai, korai iskola elhagyók és az agyelszívás problémáival is. Itt a rendelkezésre álló kompetenciákat ki kell használni, az egyes tagállamok rendelkezésre álló, rendelkezésére álló tehetségek halmaza meg kell, hogy maradjon. A korai iskola elhagyók problémája a gazdasági válság okának is tekinthető az elszegényedés, az egyensúlytalanság is összefügg a korai iskola elhagyók problémájával. Európában az analfabetizmus nem csak a digitális területen merül fel, és itt az oktatási rendszer előtt nagy kihívások előtt áll. Ezen a szinten is meg kell közelíteni a problémát. Elengedhetetlen, hogy lássuk, hogy egy ország, amely nem ruház be az oktatásba, az egyetemekbe, az az ország halára van ítélve. Például nálunk, az én hazámban nem ruháznak be az infrastruktúrába, ennek fenntartásába sem. Olyan iskolák és egyetemek vannak, amelyek szétesnek, összeomlanak, a fogyatékossággal élő diákokra is figyelni kell, alapvető elvárásoknak kell megfelelni, és alapvető feladatokat kell elvégezni azért, hogy ezek az oktatási rendszerek megfeleljenek az új kihívásoknak az infrastruktúra és infrastruktúrális beruházás elengedhetetlen a digitális kompetenciák megszerzéséhez is. A tanárok szerepét erősíteni kell, a tanárok gyakran elveszítik a motivációjukat, holott rendkívül fontos szerepet játszanak a fiatalok életében, és ezzel az egész társadalom életében. Az államnak biztosítania kell az oktatást, ez egy elengedhetetlen alapvető feladata. Minden lépést meg kell tenni, duális képzési rendszereket kell kiépíteni, az a munka és az iskola összeegyeztetése elengedhetetlen. Azok, azon vállalkozásokat kell bevonni ebbe, amelyek megfelelő minőségi oktatást biztosítanak. Azt sem fogadhatjuk el, hogy ezeket a szakmai gyakorlatra felkínált helyeket arra használják ki a munkaadók, hogy, hogy kizsákmányolják a fiatalokat, a gyakornokokat. Holott önmagában ez egy nagyon jó dolog, a duális képzés. Minden vállalkozás, amely megpróbál gyakorlati helyekkel olcsó munkáról jutni, ezeket pellengérre kell állítani, és ilyen módosító javaslatokat fogunk benyújtani. Köszönjük, és várjuk az együttműködést. Köszönöm. Köszönöm szépen, Málten úr, a szót, tessék, megadom önnek a lehetőséget. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Gratulálok a jelentéstevő asszonynak, és ez ugye ritka a mi oldalunkról, hogy ilyet mondunk, kiváló munkát végzett az oktatás modernizációjának témájában az Európai Unióban. Az oktatás alapvető prioritás Európában, hiszen így lehet a munkanélküliséget megzabolázni. Azt hiszem, hogy nagyon jó munkát végzett a javaslat keretében modernizáció, valamint a munkaerőpiac szereplőivel való együttműködés, az oktatásügyi előrelépések, a gyakornoki munka, és így tovább. Ezáltal csökkenteni lehet a, egyrészt a különbséget, egyrészt a készségek, a magas szintű készségek igénye, illetve azok jelenléte között. Nagyon sokszor a fiatalok diplomával, illetve többszörös diplomával rendelkeznek. Tisztelt jelentéstevő asszony, üdvözlöm azt, hogy végre az ön jelentés tervezete csak a szöveg céljára összpontosít, ez pedig ugye az oktatás modernizáció. Anélkül, hogy a szokásos kulcsszavakkal telezsúfolná tele a szöveget, amely bizony általános tevékenység Brüsszel részéről, itt vannak a migránsok, a strukturális reform, és így tovább. Ennek pedig az a remek ötlete támad, hogy konkrétan a szöveggel foglalkozik, és az ön javaslatát nem toldozza, foldozza ezekkel a kulcsszavakkal, úgyhogy megemelem a kalapom ön előtt. De nagyon jó lenne, hogyha a, tovább fejlesztenél egy-két olyan gondolatot, amely most homályos, például a, a túlképzés kérdésére utalok, meg kell nézni, hogy ez milyen szervezetekre vonatkozik, milyen kritériumokra, aztán a formális és nem formális oktatás kérdésére gondolok. Vannak javaslataim, és ezeket módosító formájában nyújtjuk be. Köszönjük szépen, köszönöm a figyelmét. Thank you. Köszönöm, mondja az elnök. Kasoszka Tajevics asszony következik, utolsó hozzászólóként, mielőtt tovább lépnénk. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a hozzászólásokért, megjegyzésekért. Igen, egyetértek az elhangzottakkal, egyetértek azzal is, hogy ez a vélemény valóban még némi javít, javításra, fejlesztésre szorul, de nagyon kevés lehetőség van a szöveghatárokon belül. Így a módosítók segítségével lehet mélyíteni ezt a témát. Egyetértek teljes mértékben azzal, hogy egy szociális célkitűzést jelent az oktatás modernizálása, hiszen ez a társadalmi inkluziót, a befogadást segíti elő, illetve a munkaerő piacban és a társadalomban való integrációt. Ezek az úgynevezett, oda kell figyelnünk az úgynevezett puha készségekre, ezek is nagyon fontosak. De pontosan ezek a puha vagy lágy készségek azok, amelyeket nagyon nehéz megtanulni az iskolával. Ezt az iskola kapuin kívül sajátítjuk el, hiszen az iskola azt szeretnénk, hogy a jövő készségeire tanítson bennünket, de sajnos valamilyen tehetetlenségi nyomaték sújtja az iskolákat, és mindig kullognak az események után. Úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy a külvilág és az iskola valahogy kapcsolódjon egymáshoz. Aztán ott van a munkaerőpiac digitalizációja, digitalizációja. Az európai iskoláknak csak 20%-a rendelkezik informatikai eszközökkel, számítógépekkel, komputerekkel megfelelő infrastruktúrával. A fiatal állampolgárok nagy része esetében, tehát hiányoznak az alapvető informatikai készségek. Hogyan lehet így fölkészülni a munkaerőpiacra, hogyan lehet kihasználni a technológia által nyújtott előnyöket, hogyha ezeket az alapvető kompetenciákat nem, hatá- nem használjuk ki. És sajnos itt elmaradunk a realitás követelményeitől, úgyhogy ezt mindenképpen be kell vonni az oktatás modernizációjának öm, anyagába. Aztán a hatos pont – a hatos pontot eh, emelném ki. Nagyon sok elemzés és tanulmány készült a munkaerőpiac dinamizmusáról, új munkahelyek, új ö, lehetőségek nyílnak, a szervezetek, a, a munkahelyek változnak, tehát egy eh, instabil, dinamikus lüktetést tapasztalunk, és ez pedig maga után vonja az érvek megváltoztatását is. Itt nem a szakmák alapján kell most már az oktatást elképzelni, hanem a kompetenciák alapján. Tehát azt hiszem, hogy itt nem a szakmára, hanem ahogy mondtam, a kompetenciákra, készségekre kell összpontosítani. Hogyha ezeket elsajátítjuk, akkor megváltoztathatjuk a munkahelyünket, szakmát válthatunk ugyanazon kompetenciák használatával. Tehát egy logikai paradigmaváltásra van szükség. Nagyon gyakran konkrét diplomát szeretnénk szerezni rövid idő alatt. Így vannak online képzések, például a Harvard Egyetem is ajánl ilyeneket, megvannak a szűk specializációk, az erre vonatkozó képzések diplomát adnak a tanuló kezébe, és ez is egy specializált diplomával lehetőséget nyújt arra, hogy a fiatalok bejussanak a munkaerőpiacra. Tehát, ahogy mondtam, az évrendszerünket meg kell változtatni. És végül még egy gondolat, hogyha megengedi ez pedig az analfabétizmusra vonatkozik. Ez egy alapvető probléma, egy istencsapása. Ugyanis hiányoznak az alapvető készségek, az alapvető kompetenciák, és ez bizony akadályokat gördít a tanulók útjába. Úgyhogy jó pár módosítót nyújtottunk be erre vonatkozóan, azt kérvén a tagállamoktól, hogy hogy alapvető készségek nélkül ne engedjenek ki az iskolapadból egyetlen tanulót sem. Mindenkinek meg kell tanulnia írni, olvasni, ezek a készségek létfontosságok. Elképzelhetetlen az, hogy a 21. században a felsőoktatásból kikerüljenek olyan emberek, akik nem tudnak olvasni és írni. Pedig nagyon gyakran sajnos ez a helyzet. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a vitát, illetve a jelentést. A módosítók benyújtásának határideje február 28-a déli 12 óra, a foglalkoztatási szakbizottságban március 21-22-én fogadjuk el ezt, a kulturális bizottságban pedig április 25-26-án fognak szavazni, ezek előzetes dátumok. Most pedig lépjünk tovább, utolsó napi rendi pont következik, ez pedig az Európai Ifjúsági Stratégia végrehajtásáról szóló jelentés, és meg is adom a szót eh, Pimentel López úrnak. Obrigado, senhora Presidente. Eh, desde logo dizer que eh, elaborar uma, uma opinião sobre esta matéria. Köszönöm szépen. Először is azt kell, hogy mondjam, hogy a vélemény kialakítása során gúzsba kötött a szó szám határ. Nagyon nehéz volt ilyen korlátok közé szorítani ezt a jelentést. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi vita segíti majd a szöveg végleges formájának kialakítását, illetve irányt mutat majd az illetékes szakbizottságnak is. Nos, egy kis háttérismerettel szeretnék szolgálni. Tudjuk, hogy milyen korlátokkal kell megküzdeniük a fiataloknak. Például a munkahelyekhez való hozzáférés, vagy az oktatáshoz, a különböző készségekhez, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás problémát jelenthet. Aztán a szexuális és reproduktív egészség, a sport, a sport létesítmények vagy eszközök hozzáférhetősége. Ezen kívül azt is tudjuk, hogy az ifjúsági munkanélküliség aggasztó. Az Európai Unióban bizony drámai adatokat tapasztalunk. Némi visszaesést látunk az ifjúsági eh, munkanélküliségben. Az elmúlt esztendőben ez 18,7% volt, de hát vannak olyan országok, ahol a 40%-ot is meghaladja az, ifj, az a fiatalok munkanélkülisége. empregabilidade que muitas vezes passa por tipologias de emprego precário. Eh, Ez pedig általában ennek hátterében a rövidtávú szerződések, az átmeneti munkaszerződések, tehát az elfogadhatatlan munkaszerződések és munkakörülmények állnak. Természetesen Tudnunk kell azt is, hogy nagyon sokan kirekesztődnek a társadalomból, és a szegény fiatalok száma is növekszik. Ennek hátterében a pénzügyi válság áll, a romló közszolgáltatások, és így tovább. Aztán nem szabályozott munkát vállalnak a fiatalok, fiatalok illetve nem megfelelőek a munkakörülmények. 2016-ban 16 millióan voltak az úgynevezett négy kategóriában, a 16-24 éves korosztályban, akik sem tehát se nem dolgoznak, sem, se nem vesznek részt képzésben. Nagyon fontos az, hogy foglalkozzunk az ifjúsággal, és szélesebb körben befektessünk az ő, az ő jövőjükbe. Hiszen a demográfiai változás eredményeképpen egyre inkább oda kell figyelni a képzési lehetőségekre. Természetesen ennek hatása van a társadalombiztosítási rendszerekre, és itt finanszírozási hiányal kell majd számolni. Az a 2012-es ILO jelentést tudomásul vettük, amely ezzel a témával foglalkozik. Bizonyos következtetéseket volna például azt, hogy az Európai Uniónak 21 milliárd eurót kellene beruháznia a 2014-2020-as időszakban, hogyha valóban a célkitűzéseket el akarja érni. Természetesen ezt a ezeket az összegeket nem programozták erre az időszakra, tehát ez nem áll rendelkezésre. Persze bizonyos beruházásokat tesz az Európai Unió, illetve kezdeményezéseket indított útjára, például a fiatalok foglalkoztatását illetően, ott van az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés, vagy az ifjúsági garancia rendszer, de azt látjuk, hogy a finanszírozás szintje sajnos elmarad a kívántól. Gyakran ezek a programok nem felelnek meg az igényeknek, a szükségleteknek, és azt látjuk, hogy a gyakorlat bizony nem valami fényes. A plenárison is foglalkoztunk már ezzel a témával egy jelentés kapcsán, és ez a jelentés rámutatott arra, hogy bizony ezek az intézkedések nem érik el a kívánt hatást. Egyszerűen nem hozzák meg a gyümölcsüket azért, mert nem rendelkeznek megfelelő finanszírozási háttérrel. Jelenleg ez csak egy véleménytervezet. Van egy-két ötletünk arra vonatkozóan, hogy hogy lehetne a megfelelő munkahelyek megteremtését előmozdítani, illetve a kollektív szerződések kialakítását, a megfelelő munkaügyi szerződéseket, az igazságos fizetési rendszereket, a megfelelő szolgáltatások kialakítását, illetve azokat a társadalmi programokat, amelyek politikai, szociális vagy kulturális integrációt mozdítanak elő. Aztán vannak olyan kezdeményezések, amelyek a, a fiatalok jólétét próbálják előmozdítani. Projektprogramokra, kezdeményezésekre van szükség, amelyek a problémákra összpontosítanak, illetve a fiatalok ambícióira. Ezen kívül azt gondoljuk, hogy az ifjúsági kezdeményezések területén nagyobb fokú finanszírozásra van szükség, különösen a több éves pénzügyi keretben olyan finanszírozásra van szükség, amely a programokat megerősíti, és ezek a programok valóban eljutnak oda, ahol erre szükség van, tehát széles körben elősegítik a fiatalok foglalkoztatását, az integrációt. ez a finanszírozás viszont ne járuljon hozzá a nem fizetett gyakornoki munkához, vagy a pseudó munkahelyek kialakításához, vagy a megfelelő munkaszerződések helyett a részmunkaidő és a rövidtávú szerződések sorozata. Tehát ne ez legyen a végeredmény. Nagyon kíváncsian várjuk a további hozzászólásokat. Köszönöm. López, eh, Sofia Ribeiro is not here. Sofia Ribeiro nincs itt. Iveri Padar képviselőnek megadom a szót. Nos, először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, López úrnak a véleményért a fiatalok munkanélküliségére összpontosítunk, amely még mindig nagyon magas szinten van nagyon sok tagállamban, és szükség van arra, hogy a fiatal munkavállalók jogaiba befektessünk, beruházunk. Az ifjúsági politika feltétlenül összekapcsolódik a méltányos munkát védő intézkedéseink és céljainkhoz támogatnunk kell a kreativitást, támogatnunk kell a társadalmi és a politikai életbe való integrálását az új generációnak, a fiataloknak, de vannak olyan gondolatok, vannak olyan ö, ö, szempontok, amelyeket szerintem ha jobban kellene hangsúlyozni ebben a véleményben. Először is ö, a szakmai gyakorlatok ö, rezidensi gyakornoki ö, lehetőségek ö, esetében nem az lenne a cél, hogy ezekkel kihasználják a fiatalokat, és valójában rendes alkalmazottakat válts ki velük. Azértnek a gyakornoki pozícióknak az lenne a célja, hogy írásbeli megállapodás alapján kell megfelelő társadalombiztosítási védelem mellett méltányos munkakörmények között töltsék be a szerepüket. minőségi munka lehetőséget kellene ennek teremtenie a munkaerőpiacon. És ne felejtsük el a kockázati tény, tényezőket, pontosabban azokat a közösségeket sem, akik különösen kivannak téve a kockázatoknak, a menekültekre hivatkoznék, a fogyatékkal élőkre, támogatnia kellene ennek a rendszernek a helyben élőket, a különböző intézményeknek jobban utána kellene nyúlnia a fiataloknak. Nagyon sok kísérlet volt már a helyzet javítására, és volt is talán már némi pozitív eredmény, de azért még messze nem tartunk ott, ahova elindultunk. Remélem, hogy az Európai Unió ifjúsági stratégiája tovább fejlődik majd. Elnök, köszönöm szépen. Megadnám a szót Szitánszka asszonynak. Köszönöm Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a véleményét. Néhány megjegyzés csak, hiszen eléggé késő órát járunk már. A fiatalok integrálásáról sokkal többet is lehetne beszélni, ezért módosítóim erre fognak vonatkozni, különösen is, hogy a fogyatékkal élő fiatalokról többet mondjuk az, a fiatalok önkéntes munkavállalásán és a különböző negatív tényezők kiszűrésén is gondolkodjunk el, azon is gondolkodjunk el, hogy hogy tudjuk a fiatalokat bevonni a közös gondolkodásba. Az egyik számomra fontos ügy, ugye a fiatalok önkéntes munkája, és az, hogy hogy lehetne több információt megosztani ezekről a lehetőségekről. Ugye nagyon sok, gyakran elfelelkezik, hogy nagyon sokan dolgoznak önkéntes alapon és gondoznak időseket, de módosítóim ezeket mind részletezni fogják. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen, Teddy Ránke következik. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a tervezetért. Három fölvetésem lenne, amelyet meghallgatok, hogy nem mondani először is nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalok jogairól beszéljünk, nem lehetőségekről beszélünk, nem ö, arról beszélünk, hogy milyen kedvesek vagyunk a fiatalokkal, hogy ilyen kegyben részesítjük őket. Nem, a fiatalok jogait szeretnék megerősíteni, és felbátorítani a fiatalokat, hogy ezeket a jogokat követeljék is meg maguknak és érvényesítés, képesek lennek arra, hogy ezeket érvényre is juttassák. Úgy gondolom, hogy fontos lesz a lehető legjobban hangsúlyozni, hogy a fiatalokba való befektetés beruházás az a jövőbe való befektetés beruházás. És fontos, hogy a következő több éves pénzügyi keretben ne csökkenjen a fiatalokat célzó programok finanszírozása És végül az ifjúsági szervezetek szerepe. Meggyőződésem, hogy az ifjúsági szervezeteket nagyon gyakran alulbecsülik, pedig keményen dolgoznak annak érdekében, hogy a fiatalok hangja hallható legyen. Ezeket a, szerep, ezeket a szervezeteket úgy kell felfognunk, mint a fiatalok hangját, mint olyan szereplők, akik lehetőséget adnak a fiataloknak arra, hogy eh, társadalmunk hasznos tagjaiként eh, élhessenek, és ezért fontos, hogy eh, odafigyeljünk rájuk. Köszönöm. Thank you all. I don't think that... Elnök, köszönöm mindenkinek a véleményét. Nem gondolom, hogy bárki a felszólók listájáról ideje korán elment volna az foglalkoztatási szakbizottságban március 27-28-án szavazunk, a kultúrai szakbizottság április 24-26-a között valamikor szavaz, a plenáris szavazásról még nincsen ö, időpontunk. Köszönöm mindenkinek, aki ö, nem adta fel, hanem itt maradt a teremben órákon, hosszú órákon keresztül, és meghallgatta a vitát, és köszönet mondja az elnök, fantasztikus tolmácsainknak is, akik még mindig itt ülnek velünk, és segítenek nekünk abban, hogy kommunikáljunk egymással. Köszönjük!